Puis-je vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir... Szeretném üdvözölni kollégáimat, megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Megjöttek vendégeink, és azért ne várassuk őket. Mindenek előtt megkérném önöket, hogy fogadják, fogadjuk el a rendet. és pedig eh, Jan van der Eyket halljuk. Most hallom éppen, hogy elhalasztották ezt, elnézést kérek. Akkor annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy észt és litván kivételével minden nyelven van tolmácsolás, és hogy fogadjuk el a június 3-ai és 4-ei jegyzőkönyveket. Amennyiben nincsen senkinek kifogása ez ellen, akkor megállapíthatom, hogy ez így nagyszerű. Akkor rögtön folytatjuk az eszmecserével, és pedig Lorett Onkelinkszel folytatunk beszélgetést. Aki szociális, integrációs és népegészségügyi miniszter, ezen kívül Sabine Laruellel, a mezőgazdasági miniszterasszonynal tartunk eszmecserét. Ő emellett az élelmiszer biztonságért is felelős. Most nem tudom, hogy ki kezd, Onkelings asszony. Miniszter asszony, számos témánk van. A Grosztet jelentés is többek között ez a farma csomag, Evans asszony és mások is szót kérnek, fogyasztóvédelmi információk is napirenden vannak. És nagyon intenzíven dolgoztunk ezen a jelentésen, és most pedig nagy figyelemmel fogjuk hallgatni. Tehát képviselő hölgyek és urak, szeretném üdvözölni Önöket. Az első informális tanácsülést az egészségügy témakörében szervezzük meg. Ez azt is jelzi, hogy milyen nagy a jelentősége ennek a dolognak számunkra. Úgy volt az informális tanács, és szeretném önöket informálni erről. Szó esett a rákos megbetegedésekről. Több mint 3 millió 200 ezer európait sújt ez a pest is, és még mindig nagyon magas az elhalálozási arány. Erről a témáról cseréltünk eszmét. Európai szinten vannak már európai intézkedések, amelyeket alkalmaztak, és nagyon érdekes kezdeményezések vannak, mint például a partnerség a rákért, és a bizottságnak is vannak eh, kezdeményezései. Az informális tanács ülésen pedig eh, megállapodtunk abban, hogy az egész tanács eh, részt vállal a közös fellépésben. Néhányan még nem vettek részt ezekben a közös akciókban, de most egy cselekvési tervet is létrehozunk, hogy egész Európában ennek segítségével küzdjünk a rák ellen. Nagyon jó például a felderítési arány, tehát például a méhnyakrák esetében egy további lényeges téma a H1N1 járvány, de erről nem beszéltünk most. A francia elnökség alatt Anzséban volt már egy informális tanácsülés, akkor, melynek során ez a téma szóba került. Akkor egy lehetséges pandémia ellen is próbáltunk kialakítani egy stratégiát. Nagyon érdekes tanácskozás volt, és utána meg is figyelhettük, hogy hogyan terjedt a járvány. Anzséban ösztönzést kaptunk, hogy sokkal többet dolgozzunk ezen a területen, tehát hogy például mit tehetünk az oltóanyagok tárolásáért. Nagyon érdekes volt eh, akkor a támogató és ellenző országok aránya, és ténylegesen átélhettünk egy világméretű járványt. Az informális tanács után. Most eh, mégiscsak megvan a közös platform támogatottsága, hogy eh, lehetőleg így haladjunk tovább. A bizottság az idén ősszel tesz még egy javaslatot. A tárgyalások haladnak, és remélhetőleg lesz még egyszer alkalmunk a témáról szólni. Azonban mégiscsak meg kellett élnünk, hogy nagyon sok probléma volt a H1N1 járvány szegmentált volta miatt. Az év végéig cserélünk még adatokat, és most pedig el kell gondolkodnunk azon, hogy ezen a területen hogyan tovább. Vannak még további fontos jogalkotási feladatok, például a közegészségügy területén, és Ebben az összefüggésben hat konferenciát szervezünk. Október 20-án a krónikus betegségekről szervezünk konferenciát, utána december elején a közalkalmazottak egészségi állapotáról. Tehát ez nagyon specializált téma. Önök is tudják, hogy sok a probléma, vannak minőségi problémák, túl kevés a szakképzett személyzet ezen kívül táplálkozási problémák is vannak. Szeptemberben pedig eh, innovációról és szolidaritásról beszélünk a gyógyszer szektoron belül. Itt elsősorban a betegek gyógyszerhez való hozzáférése ritka betegségek esetén nem megoldott. Éppen ezért az innovatív gyógyszerek nagyobb szerepet kapnak. Nagyon fontos eh, ez a demenciáról, az Alzheimer korról is tartunk konferenciát, és a bizottság közleményei és a tanács következtetései is foglalkoznak a témával. Október másodikán az állatvédelemről is beszélünk. Tehát most áttérnék a jogalkotási csomagra, a gyógyszer ipar területén szeretnék itt köszöntet mondani az Európai Parlamentnek a kiváló együttműködésért, hiszen közösen eh, alkottuk meg eh, a releváns irányelvet, amely tényleg eh, nagyon pozitív. Az együttműködés szelleme is nagyon pozitív volt, ez pedig jó jel a további együttműködésre. Van még egy további jogalkotási javaslat, ezt a témát is ismerik, és pedig nagyon jó. És pedig a gyógyszer hamisításról van szó. Ez tényleg egy nagyon fontos téma. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy figyelemmel kísértem szakbizottságuk munkáját, és további területen is, területeken is szeretnénk folytatni az együttműködést, hogy a vélemény különbségeket, amennyiben lehetséges, megszüntessük. Tehát például itt a biztonsági jelzések témája, vagy a párhuzamos importok témája lényeges. Annak is tudatában vagyunk, hogy új problémák is megjelennek ezen a területen, például az internetes gyógyszerkereskedelem. Az interneten árult gyógyszerek 70%-a hamisítvány. Így teljes mértékben osztom az Európai Parlament agájait, hiszen egy nagyon problematikus kereskedelmi csatornáról van szó. Tudják, hogy a bizottság javaslatát megváltoztatták ezen a területen. Célunk az, hogy politikai egyetértés szülessen a decemberi tanácsülésen. A belga elnökség részéről biztosíthatom önöket, hogy az Európai Parlamenttel és a bizottsággal nagyon szorosan együtt fogunk működni, hogy egyetértést írjunk el hiszen minden egyes nap a gyógyszer hamisítványok érdekében telik el. A betegek informálása a vényköteles gyógyszereknél is egy olyan téma, amely különleges helyzetet jelent. A tanács egyáltalán nem fogadta el a bizottság szövegét. A bizottság javaslata olyan volt, hogy egyhangulag utasította el a tanács. Míg a múlt heti informális tanácson ismét megemlítettem ezt a témát, és bizonyos nyíltságot fedeztem fel. Természetesen most meg kell kísérelni azt, hogy egyetértést érjünk el. Dalli biztos is jelen volt ő is megismerte azokat az akadályokat, amelyeket még el kell távolítani a megállapodás érdekében. A közleményt tehát nem visszavonni, hanem megváltoztatni kell. És az Európai Parlament prioritásait is figyelembe kell venni természetesen a tanács érzékenységéről sem szabad megfeledkeznünk. A következő témánk is nehéz, ez pedig eh, a határokon átnyúló kezelés. Nagyon fontos, eh, nagyon érdekes szöveg ez a betegek szempontjából. Tudják, hogy eh, négy soros elnökség telt el, azóta, hogy ezzel a témával foglalkoztunk, és csak is most született egy politikai megállapodás. Pontosan tudom, hogy ez a politikai kompromisszumos szöveg még különbségeket is tartalmaz, és a parlament akaratával sem egyezik meg pontosan, de a bizottsággal és a parlamenttel együtt azon fáradozunk, hogy itt közelítsük egymáshoz az álláspontokat. Láttuk a tanácsban, hogy olyan sok esély nincsen, természetesen szó van arról, hogy minden beteg, minden európai beteg minden ellátáshoz hozzájusson. Másrészt viszont az a helyzet, hogy minden egyes tagállamnak garantálnia kell a nemzeti betegbiztosítási finanszírozást. Hiszen a finanszírozás garanciája a beteg érdekeit szolgálja. És mindenképpen itt is meg kell állapodnunk. Ezen kívül vannak még egyéb szövegeink, például az élelmiszer rekről szóló jelentést, úgy tudom, hogy három hete szavazták meg az erről szóló jelentést. A tanács nevében gratulálok ehhez. Decemberben arról lesz szó, hogy egy második olvasat után milyen megalapodási esélyek vannak. Mert hát itt még problémák vannak a gazdasági szereplők például a címkézéssel elfoglalt álláspontjaiból. Ezen kívül még számos vita zajlott uh, erről, tehát például az alkoholtartalmú italok címkézése tartozik ide, akkor itt vannak a nemzeti sémák, és a többlet adatok. Ezen kívül ne felejtsük el az új típusú élelmiszereket sem. Július 7-én világosan állást foglaltunk a klónozott állatok ügyében, és világos különbséget is észlelünk az Európai Parlament és a bizottság álláspontja között. A tanács részéről is állást kell foglalnunk. Mi a egyeztetést szeretnénk szorgalmazni az elkövetkezendő hetekben. Ellentmondásos álláspontok vannak, de meg vagyunk győződve róla, hogy megállapodás nélkül a klónozott állatok piacra juttatása lehetségesé válna. Tehát meg kell állapodnunk. Nem tűrhető, hogy itt hanyag módon járjunk el. Nagyon komolyan kell a témával foglalkozunk, és megállapodást is el kell érnünk. Most köszönöm szépen a szót, elnök asszony, kedves kolléganők, kollégák, ezekről a pontokról szerettem volna szólni. Miniszterasszony, nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót, köszönjük szépen, hogy elmondta elképzeléseit, és jelezte, hogy milyen nyitott a parlament irányába, egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon sok munka lesz a fél év során, és különösen a klónozás témájában a parlament nagyon határozott véleményt fogalmazott meg, és azt hiszem, hogy az Egyeztető Bizottságban nagyon sok munkánk lesz. Azt javasolnám, hogy most meghallgatjuk Laró miniszterasszonyt, majd ezt követően folytatjuk le a vitát. Miniszterasszony, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm a szót. Elnök asszony, igen tisztelt képviselők, a az állat, egészség, ügy, mezőgazdaság, tudományos politika területén fontos kérdések szerepelnek napirenden, és az egészségügyi kockázatok egyre nagyobbak a kereskedelem világméretűvé válásával, és hát természetesen egy olyan politikára van szükség, amely elsősorban a megelőzést és a kockázatelemzést tartja meghatározónak és ezzel csökkenthetők a gazdák költségei, hiszen természetesen ennek hatása van az élelmiszer termelésre. A 2007-es válság megmutatta, hogy milyen fontos következményekkel járhat az éghajlatváltozás a takarmánytermesztésre Európában, és nem szabad elfelejteni, hogy az állattenyésztés nagyon nagy mértékben függ a növényi proteinek ennek behozatalától. A az elnökségünk során három kérdést tartunk nagyon fontosnak, és e, egyrészt a megfelelő roadmap kialakítása a különböző betegségek e, ellen, mint a TSE. E, természetesen a nép egészségügyi kérdésekkel összefüggésben rendkívül fontos, hogy mi hamarabb nagyon szigorú intézkedéseket fogadjunk el, szigorú intézkedésekre kerüljön sor, és azt hiszem, hogy itt nagyon oda fogunk figyelni a bizottság által előterjesztett anyagra, különös tekintettel a kockázatelemzésre az egyes fázisokban. Egyszerűsíteni kell véleményük szerint az eljárásokat, így lehet biztonságosabb élelmiszereket biztosítani. Második kérdés. Az állategészségügyi stratégia finanszírozása. Szeptember 27-én a tanácsban ez a kérdés szerepel napirenden, és itt a növényvédelmi rendszer is meghatározó szerepet kap. Dali biztos úr decemberben terjeszt elő erről jelentést. A harmadik téma, ugye Dali biztos úr is eljön még a mai napon önökhöz a mi vitánk után, ugyanis a gén ö, ö, módosított ö, növényekkel kapcsolatosan készített jelentést. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, nagyon átfogó, témakör. Arról van szó, hogy hogyan lehet ezt engedélyezni, hogyan lehet termelni ezeket a növényeket. Én annyit szeretnék mondani, hogy a mezőgazdasági tanács természetesen szeretne részt venni az ezzel kapcsolatos vitában a, természetesen a génmódosított növényeknek hatása van a környezetre is, és le kell vonni a ügyre gyakorolt hatásokat, következtetéseket is, és ez természetesen összefügg a mezőgazdasággal, különösen, ha ilyen növényeket termesztünk. Ezért az önök bizottsága nyilvánvalóan fontosnak tartja ezt, és mi pedig nagy figyelemmel fogjuk majd kísérni a Dali biztossal folytatott vitát erről a kérdésről. A következő fontos információ október végén Brüsszelben lesz egy ülés, és ezzel kapcsolatban konferenciára is sor kerül, hogy a tudomány szerepe az élelmiszerpolitikában, itt a tudomány és az igazság összefüggései, ugye főleg arról van szó, hogy a tudomány az mindig a teljes igazsággal tud szolgálni, aztán a tudomány és a demokrácia, hogy a szakembereket lehet-e bízni a nem választott képviselőkre lehet-e bízni a döntést, és természetesen a megelőzés elve. És hát, mint említettem, a génmódosított növények. Ezek a témák, várom a kérdéseiket. Elnök asszony, nagyon köszönöm, miniszter asszony. Köszönjük szépen az elmondottakat, és a génmódosított organizmusok valóban nagyon fontosak számunkra, de természetesen nem ez az egyetlen dolog, amit figyelembe veszünk, illetve amivel foglalkozunk. És akkor így módon át is adnám a szót a kollégáknak öt hozzászólásunk van, két és fél perc a hozzászólási idő, Grosztett asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Én az egészségügyi asszonyhoz fordulnék a kérdésemmel. Nagyon sok mindenről szólt, hogy milyen terveik vannak az elnökség idejére, és biztos vagyok abban, hogy nem lesz meglepve, amikor a határon átnyúló kezelésekről beszélek, hogy ez számunkra nagyon fontos kérdés, és itt nagyon számítok a belga elnökségre. Ebben a kontextusban szeretném még egyszer aláhúzni, milyen jók a kapcsolatok az önök központjaival, szolgálati helyeivel, és hát így ez egy esélyt ad a politikai megértésre, illetve egyességre. Ugye négy elnökségre volt szükség, hogy valamilyen eredményre jussunk. De mégis van egy tanácsi álláspont, amely nem talál támogatásra első olvasatban a parlamentben, és ez azért érdekes. Most tehát közelednünk kell egymáshoz, és így módon meg kell találnunk az igazi megoldást, ugyanis a betegek, a paciensek várják már az idevágó irányelvet. Jelenleg ez még elég bizonytalan a visszatérítést, a kezeléshez való hozzáférést illetően, vagy egyáltalán a kezelésért való felelősségvállalást a beavatkozások után. Úgyhogy nagyon fontos lenne számunkra, hogy itt nem csak elvekről kell beszélnünk, és itt nem csak a határon átnyúló ügyekről van szó, hanem lehetővé kell ezt tenni, ezeket a lehetőségeket. Akkor, ha szükséges és hasznos a spanyol elnökségnek, sikerült némi eredményt elérni, és örömmel várjuk a jó együttműködést a <clears throat> belga elnökséggel ebben a kérdésben. Fontos, hogy közeledjünk egymáshoz, és a polgároknak, pacienseknek konkrét előnyökkel szolgáljunk, és nézzük meg, melyek a tagállami kompetenciák ebben az ügyben. A szubszidiaritás elvét is természetesen figyelembe kell venni. Említettem már egy előzetes engedélyről, de hát a visszatérítéssel kapcsolatban is sok kérdőjel van. Az e-egészségügyre is gondolok. Tehát még nagyon sok nyitott kérdés van, de hát valamit várok öntől, miniszterasszony. Azt szeretném hallani, hogy ön is ugyanolyan elszánte, mint én, hogy szülessen egy javaslat, egy egyezmény, amely valóban kielégítő lehet mindenki számára, a parlament, a tanács számára egyaránt, és ezzel meg tudjuk találni a közös megoldást. Szólt az élelmisz, illetve a gyógyszer hamisításról. Itt vannak aggodalmaim, ugyanis egy helyben topogunk. Itt valóban bűncselekményekről van szó, és nagyon hosszú ideje várjuk már a jogszabályszöveget, és nagyon sajnálatos lenne, hogyha értékes idő menne még veszendőbe. És hát a végén szó esett a szakképzésről is, és az ezzel kapcsolatos irányelvről az egészségügy területén. De itt is meg kell nézni, hogy milyen hatalmasak a kihívások Ugye itt olyan paciensekről van szó, akik hát elsődlegesen a biztonságot várják el a kezelés során, és a bizottság jelezte, hogy nyitott a javaslatokra az orvosok érintettek részéről, és miniszter asszony, azt szeretném hallani, hogy ön mit gondol erről, különös tekintettel a paciensek mobilitására hogyan lehet itt megállapodásra jutni. Köszönöm szépen, Vilmot asszony. Um, uh, Köszönöm szépen, Ankelinks asszony. Megköszönöm a belga elnökség bemutatását, illetve említette a novemberi konferenciát a dohány áruk ellenőrzéséről. Arra kérem, hogy bővebben fejtse ki a véleményét ezzel kapcsolatban, illetve a kereskedelmi protokollal kapcsolatban. Ugye az az egyik szakpolitikánk, hogy úgy csökkentsük a dohány felhasználást, hogy külön adót veszünk kire. Nos, a kérdés az, hogy mi a helyzet az internetes eladásokkal, a nyomon követhetőséggel, illetve a távoli eladásokkal, mindez dohány kérdésben harmadik, tagáll- a harmadik országokban sokszor előfordul az, hogy nagyon alacsony jövedékadót vesznek ki a cigarettára és dohánytermékekre, ez ügyben mi a helyzet, illetve gondot jelent az is, hogy nem igazán emelhetjük fel hangjukat világszínpadon, hiszen még mindig gond van saját házunk táján, sokszor a parlamenti dolgozók, képviselők is dohányoznak a parlamenten belül is, ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. Ez nem csak, hogy a dolgozókra káros, a képviselői bárban és máshol is, hanem az egész szakbizottság hitelét aláássa, hiszen mi mindent megteszünk azért, hogy a dohányzási tilalomnak eleget tegyünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Delvo asszony következik. Köszönöm szépen. Én néhány kérdést szeretnék Onkelings asszonyhoz intézni. Az egyik a H1N1-es járványjal kapcsolatos. Ön említette azt, hogy ennek a járványnak a kezelésével kapcsolatban egy kollektívabb eljárást kéne elkészíteni, és így a jövőben is kezelhetőbbek lennének az ilyen típusú járványok. Ezzel kapcsolatban a bizottságnak javaslattal kell előállítani a különböző oltóanyagokkal kapcsolatban, illetve ö, kollektív ö, szerződésekkel kapcsolatban. Kérdésem lenne, hogy ezzel kapcsolatban mi az önvéleménye. Másik témám, határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások irányelve. A tanács kompromisszumot ért el ezzel kapcsolatban, és a bizottság eredeti javaslatának az volt a lényege, hogy egyszerűsítse a helyzetet, és jogbiztonságot teremtse. Ugyanakkor az az érzésünk, hogy a kompromisszumos szöveg nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, tehát még mindig maradtak jogi bizonytalanságok. Az EBSCO tanácsal kapcsolatban az a kérdésem, hogy tovább viszik-e ezt a szöveget, folytatják a munkát, hogy, végül is, hogy végre megszabaduljunk tökéletes mértékben a jogi bizonytalanságoktól. Harmadik témánk az éc lenne. Nagyon fontos a korai diagnózis, illetve a megelőzés. Említette a szubszidiaritás kérdését, nos, úgy vélem, hogy ez ügyben Európa előjárhat. A belga elnökség ösztönözni kívánja a tagállamokat arra, hogy koordinálják erőfeszítéseiket, illetve hogy a korai felismerésre koncentráljanak, hogy jobban tudjuk kezelni ezt a betegséget. Köszönöm szépen, Fredrik Ries következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a két miniszternek, hogy eljöttek, illetve hogy bemutatták a belelnökség program, programját. Azt hiszem az összes témámat már említették, de hát ez már megszokott. Köszönetet mondok Vilmot asszonynak, mert ő már említette az én kérdésemet, tehát a dohány és cigaretta kérdését, nem ismétlem meg, amit mondott. Onkelings asszonynak azt a tól azt szeretném kérni, hogy ezügyben a mi erőfeszítéseinket valahogyan próbálja meg valamiféle cselekvésé fordítani. Nagyon fontos az, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotási csomag működőképes legyen, ha lehető legsimábban kell, legördönékelenjebben kell mindennek működni. Aztán nagyon fontos kérdés még a szerváltültetés több ezer ö, páciens vál szerváltültésre. Laruel asszonynak is köszönetet mondok. Azt hiszem, hogy Löpás asszony is egyetért ezzel, hiszen nagyon sok olyan téma van, amely a független tanulmányok készültek kezelésről, a kezelés hiányáról, a rossz kezelésről, akár H1N1 esetében is. Tehát gyakorlatilag nagyon sok olyan kérdés fölmerül, amely, amely foglalkoztatja az embereket. Még egy sláger témát felemlítenék, ez a nanotechnológia. Itt is kérdéses az, hogy kinek a hatáskörébe tartozik, ki a felelős. Nagyon fontos kérdés ez. Ennek nem csak pénzügyi és tudományos aspektusai vannak, hanem számos más is. Itt van Dagmar például, és az egyik legfontosabb irányelv éppen a kozmetikai anyagokról kapcsolatban készült. Azt kértük, hogy címkézzék az ilyen technikával készített kozmetikai termékeket. Tehát a nanotechnológiába itt-ott beleütközünk. Elolvastam az elnökségi programot, és úgy tűnik ebből hiányzik a nanotechnológia. Ezzel nem arra utalok, hogy ezt ismét fel kell tenni a napirendre, tudom, hogy szoros az együttműködés a trió másik két tagjával, Magyarországgal is. De kár lenne nanotechnológiát teljesen kihagyni a napirendről. Sokan démonizálják a nanotechnológiát, mások viszont nem is tudják, hogy mi is a nanotechnológia. Arra kérem tehát a belga ügynökséget, hogy a magyarokkal szorosan együttműködve ezt a kérdést vegyük fel a napirendre, és érjük el azt, hogy az összes érintett fél szót kapjon ez ügyben. Nikolás Sarközi például úgy döntött, hogy a környezetvédelmi konferencia témáját képezi majd ez is, talán ővel is lehetne egyeztetni. Köszönöm, Zsil Párnyó következik. Köszönöm. Tisztelt miniszterasszonyok, tényleg nagy örömemre szolgál, hogy itt az Európai Parlament épületében találkozunk. De néhány kérdésem lenne, és néhány megjegyzést is tennék. A belga elnökség a következő hat hónapban hangsúlyozta a megelőzés politikáját, tehát például a rákos megbetegedések területén. Saját kezdeményezésű jelentésekről is beszélhetünk, tehát például a Péterle jelentésről, amelyet megszavaztunk. Nagyon fontos számunkra az, hogy a belga elnökség irányelvet szorgalmazzon, melynek célja az lenne, hogy harmonizáljuk a megelőző intézkedéseket a rák esetében. A H1N1 tekintetében a parlament tárgyalt már elől, és Löpes kolléga és mások is vizsgálóbizottságot szeretünk volna felállítani. Azonban az elnökség ellenezte azt, hogy egy ilyen vizsgálóbizottság jöjjön létre. Természetesen meghajlok az elnökség többségi alkarata előtt. Azonban szerintem nem volt helyes döntés, hiszen itt mégiscsak a megelőzésről van szó. Hogy hogyan tudnánk esetleg más járványt megelőzni az elkövetkezendő évek során. Természetesen figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen botrány is volt. Járvány volt, de nem volt pandémia, tehát nem volt egy világméretű járvány. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hat hónap során a belga elnökség foganatosítson intézkedéseket, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy az európai közvéleményt ne tájékoztassák félre. Mindenképpen komoly megelőzési intézkedésekre van szükség. Az Alzheimer kórról is beszélt, nyilvánvalóan ez az elkövetkezendő évek egyik pestise lesz. Ez a meghosszabbodott életkorra is összefügg, azonban nem csak. Ez a demencia probléma az Európai Unió összes államát érinti. Mindenképpen javaslatokat kellene kidolgozni hogy milyen intézkedéseket, harmonizált intézkedéseket tehetünk ezen szörnyű megbetegedés ellen. Szólt a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról is, OBI kollégával is foglalkoztunk a kérdéssel. Tehát például itt a Lille Kortrijk régióban tényleg létezik a határokon átnyúló betegellátás. Például a fogorvosi ellátásnál vannak vadhajtások, tehát mindenképpen szükséges lesz a harmonizált politikára. Most pedig a saját munkánkra térnék vissza, Fesner kollégát érinti ez, és meg kell próbálnunk az, hogy kompromisszumokat érjünk el az említett irányelv tekintetében. Tehát hogyan informáljuk a betegeket Európában? Nagyon jó lenne, hogy a tanács is nyilatkozna témához. Köszönöm. Nagyon sok kérdés volt a két miniszterasszonyhoz, azonban én visszatérnék arra, amit Gilles Vernyó és Veronique Ries mondott, tehát a H1N1 oltóanyagokra utalnék, és itt alapvetően a szaktudásról, a szakismeretekről volt szó. Ez egy mindig visszatérő téma. Arról a kérdésről van szó, hogy eh, bízhatunk-e a szakvélemények benne. Ez a kérdés a miniszterekre is eh, vonatkozik. Természetesen nagyon fontos az európaiaknak ez a kérdés. Csak is amennyiben bizalmi viszonyban tudunk dolgozni, akkor folytathatjuk a szakvéleményekről a vitát. Nagyon lényeges az, hogy a tudomány az igazságot képviselje. A tudomány és az igazság kérdése filozófiai kérdés, most nem akarunk azért ilyen mélységekbe merülni. De Vernyó úrnak is elmondhatom itt, hogy kár, hogy nem képviseltünk egységes álláspontot. Tudnunk kell, hogy ki, mit, miért, mikor mondott. Hogy a következő járványnál megfelelő oltási ajánlások legyenek. Tehát amennyiben eh, elveszítjük eh, a bizalmat, eh, nem tudunk az európai közvéleményhez fordulni. Ez vonatkozik a H1N1-re is, de számos egyéb területre. De a génmódosítással kapcsolatban is érdekelne a véleménye, hogy a bizottságnak ugye van egy javaslata. És itt arról van szó, hogy újra nemzetállamosítanák a génmanipulált mezőgazdaság kérdését. Érdekelne, hogy milyen álláspontjuk van. Nem tudom, hogy melyikük kezd. Köszönöm a hozzászólásokat. Nagyon érdekesek voltak a kérdések, és nagyon sok közös témánk lesz ma és a következő hetekben. Tudom, Grosztet asszony, hogy mennyire elkötelezett abban a tekintetben, hogy megállapodás szülessen a határokon átnyúló beteggondozás tekintetében. Azonban a probléma eléggé összetett. Tudják, hogy, és a kollégáim is tudják, hogy mindenki szeretné közöttünk ezt a nyitást. Azt szeretnénk, hogy minden európai polgár hozzáférhessen bárhol az orvosi ellátáshoz. Azt fogjuk a jövőben is szorgalmazni, hogy a társadalombiztosítási befizetések egész Európában képesek legyenek finanszírozni a orvosi ellátást. És van Belgiumból például egy példám, hiszen néhány ország részben probléma az egészségügyi turizmus. Nyilvánvaló az, hogy megállapodást szeretnék elérni. Már megvannak a szükséges kapcsolatok, és természetesen személyesen is mindent megteszek azért, hogy megállapodjunk. Azonban eh, pillanatnyilag még nincsen rendszeres megközelítésünk. Tehát eh, mindenképpen szükséges lenne az, hogy eh, tisztázzuk a helyzetet. Például a bíróság is szabad utat engedett, és az Európai Parlament is a határokon átnyúló betegellátás érdekében. Így egészen nyíltan folytathatjuk uh, a saját egészségügyi ellátó rendszerünk uh, nyitását. Én uh, nem akarom azt, hogy a júniusi állapotot konzerváljuk. Még nagyon sok tárgyalási lehetőség van, téma van. És biztos, hogy lehet tenni valamit. Még egyszer szeretném elmondani, hogy megállapodás irányába dolgozunk. Most a következő témánk a gyógyszerhamisítások. Lehet, hogy félreértettek, természetesen haladást értünk el. Hogyha nem érünk, hogyha nem tudunk semmit elérni, és itt hallottunk olyan véleményeket is, hogy semmit sem teszünk a gyógyszerhamisítások ellen, hogy nem próbáljuk megakadályozni az internetes kereskedelmüket hiszen itt a polgárok élete áll, illetve forog kockán. És erkölcsi kötelességünk is az, hogy visszaszorítsuk a gyógyszerhamisításokat. Az Európai Parlamentnek világos álláspontja van. Tehát a szövegbe be kell venni az internetről szóló fejezetet is. A bizottságnak és a tanácsnak is ezen kell fáradoznia. természetesen én is ezt szorgalmazom. Most nézzük meg, ami itt a szakmai minősítést illeti. Említette már, hogy egy magas szintű konferenciát szervezünk szeptemberben, különféle szakmai szervezetekkel, Ezen kívül együtt fogok működni a foglalkoztatási ágazatot képviselő kollégáimmal is. Nagyon jó kilátásaink vannak az egészségügy területén a munkahelyteremtésnek új aspektusaink lesznek. Most, ami a dohányzás elleni harcot illeti, pont Esztében lesz egy konferencia erről, és egyet értek önnel, hogy mindent megtennünk, mindent meg kell tennünk a dohányzás visszaszorítása érdekében. Tehát természetesen ez egy kicsit már túl mutat a kompetenciámon, hát igazából közegészségügyi miniszter vagyok. Ami most pedig az écre vonatkozik, a jövő héten kerül sor Bécsben az ÉC konferenciára, itt a fő hangsúly pedig azon lesz, hogy hogyan lehet az écet minél korábban felismerni, decemberben pedig a Nemzetközi éc napra kerül sor, és én is arra helyezem majd a hangsúlyt, hogy nagyon fontos az, hogy korai stádiumban azonosítsuk a betegséget. Nem tudom, hogy itt milyen viták zajlottak ebben a tekintetben, de azt tudom, hogy foglalkoztak azzal, hogy a véradás joga mindenkit érintsen, hiszen hallottuk, hogy vannak olyan országok, ahol például homoszexuálisok nem adhatnak vért. Tehát az ilyen diszkrimináció ellen fel kell lépnünk. Garantálnunk kell azt, hogy a vér is egészséges legyen. Ezt a kérdést ismét fel fogom vetni együtt a tagállamokkal, hogy legyen egy közös álláspontunk. Influenza bány a következő témám. Én a nyíltság mellett vagyok, ezért mindent meg is teszünk Belgiumban soros elnökként. Én kértem egy belső vizsgálatot, hogy mi is történt igazából a járvány esetében. Ezen kívül egy külső vizsgálatot is rendeltem. A teljes nyíltságot támogatom ezen a téren, és ezt többször is ismételtem. a járványban elfoglalt felelősség eléggé széthullott. Itt voltak az állami szervek, itt voltak a gyógyszergyárak, és eléggé bután viselkedtek, még gazdaságilag is. Hiszen eh, különféle szabályok voltak, eh, és eh, megalapodtunk abban, hogy együtt tárgyalunk hasonló szerződésekről. De most erről nem szeretnék többet szólni, lesz még erről később szó. Nagyon fontos az, hogy a szomszédos országokkal is egyeztessünk. Tehát például bizonyos kockáztatott csoportok, van, ahol kockáztatott csoportok számára rendeltek oltást, valahol az egész lakosság számára. Tehát semmilyen egység nem volt ebben a tekintetben. Tehát, hogy most ez járvány volt, pandémia volt, ez a dolog is eléggé problematikus. A WHO képviselője ott volt az informális tanácson, és tárgyaltunk erről is. Igazából minden honnan a csapból ez folyt, a tévéből, a rádióból, az internetből, a H1N1. És hihetetlen, hogy mennyire különböző módon bántak a problémával. Tehát, hogy különféle kockázati csoportok, különféle oltóanyagok, más az emberek számára, más oltóanyag az állatok számára. Ismét a WHO-hoz fordultunk, hogy sokkal nyíltabban kell fellépnünk. Július 1-én és 2-án szerveztünk egy megbeszélést, az Európai Parlament képviselői is ott voltak. És a WHO képviselőjéhez kérdéseket is intéztek. A tanács ugyanezt tette, kérdéseket intézett a WHO képviselőjéhez. Dalli biztos azt mondta, hogy egy közös platformra terjeszt be javaslatot, hogy hogyan lehetne együtt oltóanyagot rendelni. Tehát hogyan tudnának az európai országok közösen fellépni, hogyha hasonló pandémia veszély áll majd fenn. Jövő januárban lesz annyi ismeretünk, hogy következtetéseket vonhatunk le a jelenlegi helyzetről. Ugyanúgy, mint Rísz asszony, én is hangsúlyozom, hogy a spanyol elnökség nagyon sokat tett. A szerv adományozás, szervátültetés is téma volt, és természetes az, hogy folytatjuk mi is az ezzel kapcsolatos fáradozásokat. Most a nano technológia megtalálható az új élelmiszerekről szóló irányelvben is. A információs politika, tájékoztatás. Szó volt az informális tanács ülésen erről, zárt ajtók mögött. Nyíltság volt a tanácsban, és ez mindenképpen haladás. Tehát jobb tájékoztatást szeretnénk minnyáján. Szinte minden tag a tanácsban ezt szorgalmazta. Nem lehet, hogy reklám legyen az információ. Tehát az információnak függetlennek kell lenni, és a beteg érdekét kell, hogy szolgálja. Elég sokat beszéltem, de jó sok kérdést is kaptam. Euh, la ruelle. Merci. Merci beaucoup, Madame la, la Présidente. Peut-être juste pour répondre à, à Madame Ries, c'est toujours ça le... Megpróbálok válaszolni arra, amit Ries asszony mondott. Persze, ha az ember áttekintést akar adni, az egészről sok részlet elvész ismerjük a nanotechnológia kényes kérdését, nem rossz technológia ez, csak értékelni kell, és hogyha ezt az élelmiszergyártásban alkalmazzuk, akkor garantálni kell az élelmiszer biztonságot, ezért eh, szervezünk a eh, konferenciát a bizottsággal és az EFSA-val a nanotechnológiáról novemberben, és hát eh, erre meghívjuk a bizottság tagjait, és nyilvánvalóan, ha érdekli őket a kérdést, itt szó lesz a jogszabály alkotásról, majd a megvalósításról, és a nanotechnológia alkalmazhatóságáról sok kérdés merül fel, és hát ide tartozik még az ellenőrzés kérdése is. Le kell vonni majd a megfelelő következtetéseket. De ez nagyon fontos kérdés a szakértők számára. Szó esett már erről a konferenciáról, és világos, hogy teljesen függetlenül a témától bizalomra van szükség a döntéshozók és a szakértők között. És a szakértőknek meg kell tanulniuk érthetően kifejezni magukat. Nem szabad egy ilyen belső nyelvet beszélni, és hát ez egy feszültség, ezt kell feloldani. Például Belgiumban a génmódosított organizmusokkal kapcsolatban létrehoztunk egy bizottságot, amelynek a témája a biobiztonság. Ők foglalkoznak a GM ókkal. De hát bizalomra van szükség a bizottság irányába. És most éppen ezen vagyunk, hogy ilyen bizalmat alakítsunk ki, és erre van szükség, erre a bizalmi viszonyra. És ezt bizonyos témák kapcsán újra és újra biztosítani kell a GMO-kkal kapcsolatban csalódni fognak a tanács álláspontját illetően. Ugye ma délután terjeszti elő a biztos a jelentését, a tanácsban tegnap volt erről szó, és mindig, amikor GMO engedélyezésről esik szó, akkor nincs sem az egyik, sem a másik oldalon minősített többség. És a jelenlegi helyzet sem jó a döntés hozás szempontjából. Ugye vannak olyan tagállamok, akik ellene szavaznak, és ők európai szinten látják az engedélyezést, aztán van, aki arról beszél, hogy itt csak elhanyagolható mennyiségekről van szó. Szóval a döntéshozatalnak arányosnak kell lennie, és hát meg kell nézni Dali biztos úr javaslatait, és itt a középpontban a szubszidiaritás elve áll. Nekem megvan a magam személyes véleménye is ezzel kapcsolatban, de hát természetesen, hogy kell egy közös belga álláspont is és hát ez a régiók között kell, hogy kialakuljon. Jelenleg nem érvényesül a szubszidiaritás itt, de azért a GMO termesztésnél erre gondolni kell, ugye nem tilos tiltani, de például a mi országunk déli részén termelne GMO-t, vagy Ausztriában, vagy máshol, hát látható, hogy nagyon szigorú ö, jogszabályokra van szükség. Szem előtt kell tartani mindig a szubszidiaritás elvét. Én egy én az európai mezőgazdasági politika mellett vagyok, nem megy, hogy 27 mezőgazdasági politika legyen az Unióban nyilvánvalóan, csak a jelenlegi helyzet még nem optimális, úgyhogy a szubszidiaritást is figyelembe kell venni sok helyen. Köszönöm, és akkor ezzel Dagmar Roth Bérenc asszonynak adom meg a szót, ha lehet két és fél percnél, nem többre, ha nem megy, akkor három perc. Hát nem szeretnék mondani semmit a GMO-ról, illetve csak úgy lehetséges, ha nem mondok semmit, pedig jó lenne. Én inkább az egészségügyről szólnék. Nagyon örülök, hogy az Alzheimerrel kapcsolatosan, a demencia megbetegedésekkel kapcsolatban lesz egy tanácsülés. Ez egy nagy fenyegetettséget jelent a lakosság számára, és nagyon jónak tartom, hogy lesz egy olyan informális tanácsülés, ahol ez is napirenden lesz Sajnos nem lesz nagy hatással a tagállamok cselekvésére ezen a téren. Még valamit azzal kapcsolatban, ami ön említett, betegtájékoztatás és a határon átnyúló egészségügy. Ugye hallottuk, milyen problémák vannak a tanács és a parlament között, aztán az internetes ellenőrzés, a safety features, szó esett az egészségügyi problémákról, ugye, hogy biztosított legyen a hozzáférés az azonos szintű egészségügyi ellátáshoz. Hát az irányvonal, amit látunk, a, gazdaság, a tanácsban, az mindig a gazdasági érdek. A tagállamok mindig attól félnek, hogy valami túl drága lesz. A biztonsági előírásoknál, a gyógyszer hamisítások ellen, az internetes megoldásoknál, a határon átnyúló betegellátásnál. Mindig attól félnek, hogy sokba fog kerülni. És hát most ezeket a témákat akarja a belga elnökség ismét napirendre tűzni, és valahogy a fejéről a talpára állítani, hogy az emberek, a paciensek álljanak a figyelem előterében. A határon átnyúló betegállátással kapcsolatban azt asszony már beszélt. Én csak annyit mondok, hogy igen, legyen meg az ekvivalens egészségügyi ellátás, ez egy fontos szempont, de hát azok a tagállamok, akik erről mernek beszélni, azért biztosítsák, hogy az Európai Unión belül mindenütt adott legyen ez. És minek utána hihetetlen nagy különbségek vannak az egészségügyi standardokban, ellátásban. Ez szinte szégyen. Elfogadhatatlan, mert néha olyan, mintha harmadik országokban lennénk, és akkor e- ezt szem előtt kell tartani, hát rajtunk múlik, hogy kimerjük-e mondani, hogy az uniós polgároknak igenis joguk van, teljesen mindegy, hogy hol laknak, a szabadorvos választáshoz, és joguk van az egészségügyi szolgáltatás minőségének a megválasztásához az első olvasatban azt mondtuk, hogy persze legyen engedélyezés, a tagállamok készíthessenek terveket, ezt mind megmondtuk de azt kérem, hogy ezt a félelmet próbálják meg elvenni a tagállamoktól, hogy egy picit fogják vissza magukat ezzel a félelemmel, hogy mindig csak a költségekre gondolnak. Mi ebben tudunk segíteni, és ez a hamisított gyógyszereknél is fontos, hogy észszerű megoldást találjunk, és a határon átnyúló egészségügyi ellátásban is. Aztán a betegek tájékoztatása, itt az érzelmek mindig nagy szerepet kapnak. Láttam itt egy kollégát, aki ezzel sokat foglalkozik, de hát nagyon remélem, hogy itt is a betegek eh, érdekeit fogjuk szem előtt tartani, és egy picit oldani tudjuk a problémákat a tagállamokban, mert itt egyértelműen a szolgáltató jelleget kell kidomborítani. Szolgáltatást adunk a betegeknek. Köszönöm szépen. Antónia Paranova. Nagyon szépen köszönöm, nagyon gyors leszek, két és fél kérdésem van. Az első a krónikus betegséggel kapcsolatos. Említette az előadásában ezt a kérdést és a prioritások között. A kérdésem az, hogy bizonyos betegségekre fókuszálnak, amelyeknek gazdasági, szociális hatásaik nagyok, aztán nagyon sok betegnek gyakorlatilag 49%-a a különböző mozgásszervi megbetegedésekkel kapcsolatos, és nagyon sokan ezért vannak betegállományban, és hogy itt mire lehet számítani. A másik kérdés az pedig a mentális egészség és az ezzel kapcsolatos érdekcsoport ezzel a kérdéssel foglalkozott a spanyol elnökség, lesz-e follow-up, különös figyelemmel az öngyilkosságra. A flamand részben, Flandriában a legmagasabb az öngyilkosok aránya a 27 uniós tagállam között. Köszönöm. Péter Líze, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Három rövid megjegyzésem lenne Unkelix asszony által mondottakkal kapcsolatban. Alá szeretném húzni, amit Grosztet és Dagmar Roth Bérent asszony mondtak a betegjogokkal kapcsolatosan. És ezzel kapcsolatban még néhány gondolat. Mi a parlament elfogadtunk bizonyos módosítókat, és ez nem tükröződik a közös álláspontban. Kérem a miniszterasszonyt, hogy ezt építse be a paciensek, akik ritka betegségekben szenvednek, sokkal érdekeltebbek, mint a többi paciens abban, hogy legyen határon átnyúló egészségügyi ellátás, és ebből valaminek tükröződni kell az anyagban. Ezt a parlament elmondta. Másik, a diverzitás. Voltak módosítóink, hogy ez az irányelv nem szabad, hogy oda vezessen, hogy a tagállami döntések hatályon kívül kerülnek a határon átnyúló egészségügyi ellátás miatt. A fontos kérdés a voucher. Ugye bizonyos ö, ö, ö, ellátásnál előzetes engedélyre van szükség. Mi azt gondoljuk, hogy ha a paciens már veszi magának a fáradtságot, hogy beszerezze ezt az engedélyt, akkor már ne kelljen fizetnie is, hanem a betegbiztosító, amely kiadta az engedélyt, vagy az a hatóság, amelyik kiadta az engedélyt, az adjon egy vouchert, hogy ne neki kelljen mindent előzetesen kifizetni, mert az engedély azért garancia arra, hogy lesz valaki, aki vállalja a költségeket. Hamisított gyógyszerek. A kérdést, beszéltünk már a reimport, a visszimport kérdésről bizottságban is, meg a frakción belül is volt nálunk erről szó. És arra jutottunk, hogy ezt a reimportot nem akarjuk megszüntetni, mert nem ez a legfőbb csapásirány, hanem stabilizálni kell a költségeket az egészségügyben. Azt is megkérdeztük, hogy miért ilyen különböző a helyzet az ógyszermétszer, gyógyszer piacon. Nincsenek igazán kritériumok sok mindenre vonatkozóan, hanem a véletlen szabályoz sok mindent. Hát akkor gondol-e arra, hogy legyen egy igazi ö, európai belső piac a gyógyszerek terén, hát persze ezt fél év alatt nem lehet megcsinálni, de hát legalább el lehet indítani. Ö, szervadományozás. Mi ö, nagyon korán szóltunk már erről, hogy itt is figyelembe kell venni a betegek érdekeit, megvannak ennek persze sötét oldalai a szervkereskedelem, és ugye Kínában mm, vannak célirányos gyilkosságok, úgymond, a szerv átültetés céljából. És hát akkor, amikor kapcsolatba kerülnek Kínával, akkor minden befolyásukat vessék latba, hogy ezt a kérdést felvessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Edith Eszre a következik. Köszönöm szépen elnök asszony. Én is Onkelings asszonynak tennék fel egy kérdést, megköszönöm, hogy eljött, illetve megköszönöm, hogy megtartotta az elnökség prioritásairól szóló beszámolóját. A határokon, határokon átnyúló egészségügyi szolgálatokkal kapcsolatban én hadd mondjam el, hogy támogatom az irányelvet, ugyanakkor el kell kerülnünk az egészségügyi turizmust. Másrésztről a szubszidiaritás elvét mindenképpen tiszteletben kell tartani, hogy az egészségügyi rendszereket finanszírozni tudjuk, illetve el kell érni azt, hogy ezek minőségi, minőségi szolgáltatások legyenek. Tudjuk, hogy a 27 tagállamban az egészségügyi ellátások szintje meglehetősen eltérő. Vannak olyan rendszerek, amelyek általános biztosítás alapján működnek, máshol elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ingyenesek, vagy egyetemesek, és mindez a állami költségvetésen és finanszírozáson alapul. Nos, úgy gondolom, hogy a tervezésben és a pénzügyi garanciák kialakításában sokat segíthet az irányelv, de a ratifikált egyezményben csak a kevésbé gyakori problémák merülnek fel. Aggaszt tehát minket az, hogy pontosan mi is fogja garantálni az egészségügyi szolgáltatások minőségét néhány tagállamon. Második kérdésem. Ez a reumatikus megbeszélgetésekhez kapcsolódik az európai lakosságban igen nagy a reumatikus megbetegedések aránya, és ennek természetesen gazdasági kihatásai vannak. Nagyon sok közvetett és közvetlen költsége jár. Ezek olyan megbetegedések, amelyek akár fogyatékossá is tehetik a pácienst, sokszor távol marad a munkahelyétől a, a páciens, illetve sokszor előnyugdíjhoz is vezet. Nagyon fontos az, hogy megfelelő időben észleljék ezt, illetve megfelelő kezelést kapjon a beteg. Ez mindenképpen segíthet, tehát megelőzés és jó diagnózis, jó kezelés. Kérdezném, hogy Belgiumnak, a belga elnökségnek van -e ezzel kapcsolatban bármilyen kezdeményezés? A belga elnökség korábban azt hirdette, hogy ezzel kapcsolatban valamivel előállnak majd soros elnökség alatt. Kérdésem, hogy ez valóban megvalósul lesz. Szívemben viselem ezt a témát. Elnök, köszönöm szépen, Krisztof Bülner következik. Köszönöm, elnök asszony. Ténylegesen Dagmar Roth Bérent támogatom. És a tanácsnak nem szabad csökkenteni a betegek jogait az információhoz, a beteggondozáshoz. Tehát igenis a betegeknek joga van az információhoz. De most lenne egy kérdésem a gyógyszerinformációról, a gyógyszer csomagról, és ez az egész csomagban a legnehezebb rész és egyetértek azzal, legalábbis itt ebben a szakbizottságban, hogy az eredeti javaslatban nagyon hiányzott a beteg perspektívája. És a kollégáim nevében is szeretném elmondani, hogy itt a parlamentben nagyon régóta foglalkozunk ezzel a témával, és konstruktív együttműködést várunk el, melynek eredménye a közös álláspont lenne. Nagyon reménykedem, hogy sikerül ez. Remélem, hogy a belga elnökséggel mm, ugyanilyen konstruktív módon dolgozunk majd együtt. Én vagyok a téma felelőse itt az Európa Parlamentben. Nem szabad ezt a kérdést elhalasztani, nem szabad hanyagul bánni vele, tehát nem lehet várni. Szerintem most már igenis tudnunk kell, hogy az európáknak joga van ahhoz, hogy információt kapjanak. Az európaiak az interneten keresik az információt, de ott nagyon gyakran ellenőrizetlen, megbízhatatlan információk vannak. És az a fontos, hogy minőségi információhoz jussanak az európai betegek. Nagyon örülök, hogy azt mondja, hogy a tanács ülésen volt már egy konstruktív vita erről. Remélem, hogy konkrét javaslatokkal jönnek majd vissza az Európai Parlamentbe, hiszen kíváncsiak vagyunk, és minél hamarabb tárgyaljunk a kérdésről. Szerintem sokkal inkább egyetértés van közöttünk, mint a miniszter tanács ülés előtt és meg akarjuk szüntetni a reklámozást, erősíteni szeretnénk a betegek szerepét, amit nem akarunk látni az Európai Parlamentben, az az, hogy kevesebb eh, információt kapjanak eh, a betegek. Amíg eh, egyetértünk ezekben a dolgokban, amíg egyetértünk abban, hogy nem szabad kevesebb információt adni, amíg egyetértünk a, abban, hogy a reklámot akadályozzuk meg az információkban, addig egyetértünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, kérem, hogy válaszoljon ezen néhány kedves kérdésre. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Elkötelezett vagyok abban a kérdésben, hogy egyezményt, egyetértést érjünk el a határokon átnyúló egészségügy kérdésében. Mindannyian azt szeretnénk, hogy dőlőre jussunk egyben a kérdésben. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez, ezt egyszerű lesz megvalósítani. Egyáltalán nem. Értem, hogy önt aggasztja ez a kérdés, foglalkoztatja a betegek joga, a betegek ellátásának minősége mindannyiunkat foglalkoztat ez, de tudjuk, hogy minden egyes tagállamban más és más jellegű a egészségügyi ellátás. Nem csak a finanszírozás miatt problematikus ez az egész kérdés, hanem pontosan a tagállamok közötti különbség miatt is. a rendkívül sok pénzt fordítunk az egészségügyi ellátásra, sokan azt mondják, hogy túl sokat is. Évente az infláció fölötti 4,5%-ot fordítunk a költségvetésből, költségvetésben egészségügyi szolgáltatását, 4,5% plusz az infláció. Belgiumban rendkívül jól szabályozott rendszerről van szó, mindenki számára elérhető ez a rendszer. És elképzelhető az, hogy egy-egy intézményben a királyi család mellett, tagjai mellett éppen egy szerény sorsú ember fekszik. Nem azt mondom, hogy ez a lehető legjobb megoldás, de igyekszünk, megpróbáljuk elkerülni azt, hogy várakozni kell, hiszen ez egyáltalán nem szolgálja a betegek érdekét. Várakozási listára, várakozó listákra semmi szükség. Szeretnénk úgy elérni az egészségügyi szolgáltatások határon túlivá tételét, hogy az mindenkinek jót tegyen. Tehát ne csak az európai betegeknek legyen, tegyen ez jót, hanem a belga betegeknek is. Elképzelhető az egyetértés ebben a kérdésben? Én úgy gondolom, hogy igen az előzetes meghatalmazásról vagy engedélyezésről mindenképpen beszélnünk kell. Az előzetes fizetésekkel kapcsolatban is számos probléma merült fel. De a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy politikai megállapodás született júniusban. Még csak most kezdődtek el a tárgyalások, hát megpróbálunk hatást, elé, valamilyen eredményt elérni ebben a kérdésben. Nem szervezünk minden egyes témában konferenciát. Például a öngyilkossággal kapcsolatban sem szerveztünk konferenciát. De a kronikus megbetegedésekről például, illetve a ritka megbetegedésekről lesz majd ilyen tudományos konferencia, illetve tudományos és politikai konferencia. Nagyon fontos az, hogy az európai szolidaritás valóban megvalósuljon, méltó legyen a nevéhez. A szegénységügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés sok helyen jelent gondot. A belga rendszer a gyógyszerek árának visszatérítésével működik. Ennek megvannak az előnyei és hibái. De kérdés az, hogy például a ritka megbetegedések esetében a gyógyszereket, gyógyszerek árát vissza lehet -e téríteni. Hát sokszor a, a gyógyszercégek is nem akarják fejleszteni az ilyen betegségek gyógyszereit. Nagyon fontos az, hogy minden beteg hozzáférjen a szükséges gyógyszerekhez, és ezzel kapcsolatban mindenképpen kezdeményezéseket teszünk majd, tehát a ritka megbetegedések és a kronikus megbetegedésekről szóló konferencia mindenképpen egyfajta táptalaja lesz majd ennek. Két képviselő sem hogy óvatosan kell mindezzel bánni, hiszen gazdasági megfontolások is érvényesülnek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, illetve hogy hogyan lehet a munkából való kiesést megoldani. Ezzel kapcsolatban konferenciát fogunk majd tartani az ősszel. Aztán tájékoztatás. a kérdést tették fel, hogy megfelelő politikai akaratot tudunk-e magunk mögött a belga elnökség soraiban. Természetesen elég bonyolult a, a rendszer, magáncégek, különböző engedélyezési folyamatok, stb. stb. Mindannyian tudjuk, hogy milyen sok ága, boga van ennek a, ennek a kapcsolatrendszernek. Említettem ugyanakkor ezt a prioritások között, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell ezt a problémát is oldani. Elnök asszony, azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam. Én szeretném önökkel a belső részleteket is megosztani, de hát ezt sajnos nem tehetem. Az az érzésem, hogy amikor jog, jogszabály csomagokról tárgyalunk, akkor igenis megvan ahhoz az akarat, hogy nagy előrelépést tegyünk. Megköszönöm önöknek a kitűnő szakbizottsági munkát, ez mindenképpen sokat segít nekünk, és támogatnom majd önöket ebben. Köszönöm. Most uh, Laruel asszony, önhöz nem címeztek most kérdést. Akkor áttérünk a felszólalókra, és Sarah Latfordnak szeretnék szót adni. Érintett vagyok a krónikus megbetegedésekben. Parnova kolléganő már említette a témát. A krónikus betegségek szövetségében dolgozunk. Itt uh, rákos, szívbeteg, és cukorbeteg emberek vannak. Én a cukorbetegekkel foglalkozó albizottságot vezetem. És ez pártokon átnyúló. Nagyon örülök, hogy a belga elnökség a krónikus betegségek kérdésével foglalkozik. Ha jól tudom, októberben szeretnének konferenciát tartani. Ez egy Strasburgi héten lenne, de remélem, hogy sokan hallunk majd a plenáris héten erről, de sajnos nem tudunk ott lenni. Szerintem a, ké, a parlamenti képviselőknek nagyon nehéz lesz részt venni azon a konferencián. A kérdésem a következő lenne. 2011. szeptemberében lesz egy magas szintű ENSZ megbeszélés a nem fertőző betegségekről, és az idén állásfoglalás is született májusban erről, nem volt itt külön ülés erre. Az információim értelmében az ENSZ valószínűleg két tagállamot, ENSZ tagállamot nevez majd ki, hogy előkészítsék ezt az ülést. Jó lenne, hogyha az egyik állam egy EU tagállam lenne. Nem tudom, hogy tud-e ön erről valamit, hogyha elkezdik a megbeszélés, konferencia előkészítését, akkor az nem tudom, hogy az Európai Unió hogyan képviseli magát a magas szintű konferencián. Jó lenne, hogy az előkészítő országok között lenne egy Európai Uniós tagállam is, és jó lenne, hogyha jó előre tudnánk ezt. Köszönöm. Sara. Rossi képviselő. Köszönöm szépen, én is a minimális egészségügyi ellátással kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Ez mindenki számára nagyon fontos, bárkivel előfordulhat, hogy erre rászorul. Nagyon fontos az, hogy ezt az összes európai polgár számára garantáljuk természetesen. Minden tagállam tovább is fejlesztheti ezt, tehát hogyha képes rá, akkor a minőséget még emelheti is. Új élelmiszerek, ezzel kapcsolatban jó, szeretném tudni kicsit részletesebben, hogy mi is az elnökség véleménye. Az Európai Parlament gyakorlatilag betiltotta a klónozott húst illetve a klónozott állatok utódaiból származó hústermékekre is vonatkozik ez a tiltás. Úgy vélem, hogy a parlament részéről ez egy rendkívül helytálló és megfelelő álláspont, és egészen világos tárgyalási álláspontot is jelent ez. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi az ő véleménye. Aztán GMO-k, Ma délután ezzel kapcsolatban megkérdezzük majd a biztos urat is. Úgy tűnik, hogy jelenleg az összes tagállam saját maga dönti el szuverén módon, hogy milyen termékeket engedélyez és nem engedélyez előállítani ilyen GMO-k, GMO eljárással. Aztán kis és középvállalásokat képviselvén az a kérdésem, hogy hogyan képzelik el azt, hogy a fiatalok Európában maradjanak és munkahelyhez jussanak. Véleményem szerint a VTO-tól kérjük azt, hogy harmadik országokból származó termékek esetében egy vámot vessünk ki, olyan esetekben, amikor ezen országok nem tartják be a különböző normákat, illetve ott van az úgynevezett szénadó, azon országok esetében kivetendő lenne ez, amelyek például nem felelnek meg a kiotói jegyzőkönyvnek. Nos, nyilvánvaló, hogyha valaki nem tartja be ezeket a normákat, akkor sokkal alacsonyabb áron kínálják a termékeiket, mint az Európai Uniós tagállamok. Kérdésem, hogy ez ügyben mi jelenleg a tanács álláspontja. Sergio Berlato. Köszönöm szépen, továbbadom a szót. Csatlakozom a kollégákhoz, én is köszönetet mondok a két jelenlévő miniszterasszonynak, nagyon nagy szakértelemmel mutatták be programjukat. Nos, a beteg jogok sokszor szorosan kapcsolódnak a megfelelő beteg információhoz. Hogyha nem kap megfelelő tájékoztatást a beteg, akkor ennek egészségügyi következménye is lehetnek. Arra kérem a miniszter asszonyokat, hogy óvatosabban bánjanak például a járvány és egyéb kifejezésekkel. ott, van, ott van például a H1N1-es járvány, nos, ugye ez egy hosszú távú járvány. Kérdésem, hogy tudományos adatok alapján, nem vélemények alapján, milyen hasonló járványokat azonosítottak Európában? Illetve, hogy a H1N1-es megbetegedés áldozatait, áldozatainak számát összehasonlították-e a normál influenza, influenza áldozatainak számával. Az oltásokkal kapcsolatban ugye az oltások esetében elképzelhető, hogy a H1N1-es vírus emberről emberre is terjed, ezzel kapcsolatban milyen tanácsai véleménye vannak, milyen tanácsai vannak a miniszterasszonyoknak, milyen véleményük van, tehát az emberről emberre való átterjedés kérdésében. Illetve nem kéne jobban odafigyelni arra, hogy a gyógyszer cégek nem megfelelően tájékoztatják a betegeket, sokszor olyan oltásokat árultak gyógyszertárakban, a, vagy árultattak a cégek, amelyeknek semmi köze nem volt a H1N1-es vírushoz. azt, azt is föltenném, mint kérdés, hogy a megfelelő tájékoztatás érdekében mit tesznek majd. Nem arról beszélek csak csupán, hogy dohány ellenes vagy alkohol ellenes kampányokat kell tartani. A kérdésem az, hogy a túlzott dohányfogyasztás vagy túlzott alkohol fogyasztás vagy egyéb élelmiszerek túlzott fogyasztása esetén milyen következménye lehetnek mindennek. Nos, ezzel kapcsolatban milyen ö, tudományos kutatásokra készülnek, illetve ö, felmérik el, hogy ezeknek milyen rákkeltő hatása van. Hát általánosságban véve nagyobb óvatosságot kérek a miniszterektől. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Berlato úr, Anne Rosbach következik. Köszönöm, elnök asszony. Lehen, lenne néhány megjegyzésem nekem is. Sokat hallottunk ma a határokon átnyúló egészségügyi ellátás lehetőségéről, tehát a beteg mobilitásról. Elképzelhető, az, hogy valakit megoperálnak egy országban, és egy másik országban végzik utána a kezelését. Most nézzük meg a klónozott állatok témakörét. Hogyan látja a belga elnökség azt, hogy ha ennyire erős az álláspontunk a parlamentben a nanotechnika tekintetével, tekintetében, akkor hogyan látja az elnökség itt a tudományos állapotot, álláspontot, hogy a nanotechnika hogyan befolyásolja az egészségünket, hiszen hallhattuk, hogy egyre több mellékhatást fedeznek fel. Most akkor áttérek a dohányzásra. A nem dohányzás tekintetében, tehát nem tudom, hogy értik-e, amit én most mondok a Dán nyelven. Tehát ide tartotik a tubák. Remélem, hogy érthető ez. Tehát nálunk viszonylag népszerű. Nem tudom, hogy ön tudja-e, de a tudósok azt mondják, hogy nem veszélyes a tubák az egészségre. Hogyan ítéli ezt meg? igazából nem pusztítjuk a környezetet, nem szívunk be káros papírt, nem idegesítünk másokat. Tehát nem tudom, hogy most hogyan viszonyul ön a tubákhoz. És most pedig átérnék a fogyasztók jogaira. Tudom, hogy azon fáradozik, hogy korrekt és semleges fogyasztói információk legyenek, amelyek nem reklám célból születnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kérdéseket eh, miniszter asszonyok először is Laruel asszonynak adnám át a szót. Köszönöm. Szeretném megköszönni a kérdéseket, megjegyzéseket. A GMO, a gén manipulált termesztéssel foglalkoznék mi is nagy figyelemmel kísérjük a parlament munkáját. Június végén kezdtünk el intenzíve foglalkozni a kérdéssel. Meg kell próbálnunk kompromisszumot találni, és pedig úgy, hogy közben ne felejtsük el, hogy az áruk szabad mozgását ne gátoljuk meg. Nem csak a termesztésről van szó, hanem a szabad kereskedelemről Hogyha minden tagállam azt csinál, amit akar, akkor szerintem mégsem annyira egyszerű ez a dolog. A VTO miatt nem aggódom, az agrártanács mindig nyilatkozott a VTO-s tárgyalásokról, minden alkalommal emlékeztünk a tárgyalási mandátumunkra. Ez azt jelenti, hogy a bilaterális tárgyalások során, a Mercosur és a VTO során Kijelentjük, hogy a mezőgazdaság nem lehet egy alkalmazkodó változó. Hiszen, hogyha itt elveszünk valamit, akkor máshol szeretnénk valamilyen kárpótlást. És ezt a jövőben is hangoztatni fogjuk. A nem kereskedelmi aggályokat a WTO keretén belül kell megoldanunk, olyan normákat kell érvényesítenünk, hogy csak is a egészségre nem káros anyagok kerülhessenek be. Nagyon sokat kell például az Egyesült Államoknak fizetnünk, mert tiltjuk a hormonkezelt marhahús importját. Ez így nem mehet tovább. A baromfi tekintetében a tanács azt mondta, hogy ez így nem mehet, de mégiscsak találunk kell valamilyen lehetőséget, hogy egységes normáink legyenek, hogy az állategészségügyet és az emberek egészségét valahogy összeegyeztethessük. Számomra ez döntő fontossággal bír, főleg akkor, amikor a termékek minőségét is garantálni szeretnénk. Köszönöm. Szeretném megköszönni miniszterasszonynak ezt az elkötelezettséget. És most pedig Onkelings eh, asszonynak adom át a szót, hogy a többi kérdésre válaszoljon. Igen, tehát a tubák, illetve a bagó, rágó bagó tekintetében, mert ezt is összeköthetjük, eh, javaslatokat szeretnék majd tenni. Volt egy eh, konferencia, a konf, erről a konferenciának meg voltak következtetései. Itt a konferencia következtetéseiben azt olvashatjuk, hogy figyelik a fogyasztást, és itt a figyelés erősítéséről van szó. Természetesen nemzeti megfigyelő központokban kell folytatni ezt a feladatot, virológiai szerológiai és epidemiológiai megfigyelésekkel. Tehát folytatnunk kell a megfigyelést, folytatnunk kell a kiértékelést. És úgy kell döntéseket hoznunk, hogy ne befolyásoljuk ezeket a kiértékelő központokat. A konferencián javaslatok is születtek, különféle területeken az Európai Unió hozzáadott értékét is aláhúzták, hogy a gazdasági szektorok érzékenységét is figyelembe kell venni egy világméretű járvány esetében. A kommunikáció témakörében születtek javaslatok, új médiák. Tudjuk, hogy az új médiák esetében minőség, minőségi információk elosztására kerül sor, azonban itt dezinformálódni is lehet az internetről, tehát az új kommunikációs lehetőségek nem mindig pozitívak. Az európai megelőzési és ellenőrzési központ és a WHO közötti jobb együttműködést is aláhúztuk már. A járványok esetében független tanulmányokból kell kiindulnunk, meg kell vizsgálnunk az oltóanyag beszerzést, egységesíteni lehetne a gyógyszer, az oltóanyag beszerzési szabályokat. A konferencián eh, tényleg eh, megkérdőjelezték azt, eh, ahogy az elmúlt hónapok során dolgoztunk, és teljesen konkrét javaslatok is születtek hogy hogyan lehetne a jövőbeli munkát javítani. Volt egy nagyon pontos kérdés az oltás tekintetében. Természetesen nagyon óvatosak voltunk, óvatosak vagyunk. Hiszen eh, ki volt képes az információ áradatból kiszedni a lényegeset. Minden nap újabb és újabb információk voltak. Én is minden nap átéltem ezt. Elmondhatom, hogy nem volt egyszerű, a jövőben mindenképpen máshogy kell ezt folytatni. A háziorvosokkal beoltattuk a kockázati csoportokat, és megállapítottuk, hogy a halandóság jelentősen csökkent azok esetében, akik szezonális influenzában betegedtek meg. Tehát megpróbáltuk a H1N1-et visszaszorítani, de ez arra vezetett, hogy a szezonális influenzában is kevesebb haláleset történt. A jövőben az nem lehet, ha pandémia lesz, már beszéltünk erről, hogy járvány vagy pandémia, tehát a jövőben az biztos, hogy nem dolgozhatunk így, ahogy most dolgoztunk. Pillanatnyilag megpróbáljuk a megfelelő eszközöket kidolgozni, hogy reagálhassunk. A belga elnökség kezdetektől fogva szarvánál ragadta meg a bikát. Informális tanácsülés volt, konferencia volt. Látták, hogy nagyon intenzíven dolgozunk eh, ezen a témán. A krónikus betegségekre térek át. Még valami más is szeretnék ehhez mondani. Lesz egy eh, előkészítő jellegű konferencia az izomzati megbetegedésekről, tehát ez a krónikus betegségekről szervezett konferencia mellett kerül majd megrendezésre. Tudjuk azt is, hogy az időpontok egyeztetésénél nehézségek vannak. Már ami a képviselők részvételét illeti, megpróbálunk olyan időpontot találni, hogy önökkel együtt tudjuk a konferencia következtetéseit kialakítani. És akkor meglátjuk, hogy hogyan bánhatunk a krónikus megbetegedésekkel. Valószínűleg novemberben lesz ez. A rákról már sokat mondtam. Az informális tanács következtetéseiben sokat olvashatunk a megelőző intézkedésekről. Ez egy olyan terület, ahol az európai tagállamok haladást szeretnének elérni, még hogyha a megelőzésnél tovább is mennek. A kutatás nagyon lényeges itt. A kutatás csak is úgy oldható meg, hogyha együtt dolgozunk, és nem párhuzamosan. Néhány hónappal ezelőtt Genfben jártam, és pedig februárban. Akkor volt az első munkaülés, az ENSZ konferenciájához. Együtt működünk majd, hogy ezen a területen is a lehető legtöbbet írjuk el. Elnök asszony, azt hiszem sikerült mindent megválaszolnom. Kedves kolléganők és kollégák, nincsen további kérdés, akkor mindenki nevében szeretnék köszönetet mondani a két miniszterasszonynak. Köszönjük az eszmecserét. Nagyon magas színvonalon volt az eszmecsere, nagyon nyílt volt és nagyon informatív. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon lényeges volt, hogy láthattuk, hogy a belga elnökség hogyan tervezi az előtte álló hat hónapot. Most javasolnám, hogy egy rövid szünetet tartsunk, mert 17 órakor jön a biztos. Dalli úr.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 beszélni fog nekünk arról, hogy milyen javaslatok születtek, illetve milyen javaslatokat dolgozott ki a gén technológiával módosított szervezetekkel kapcsolatosan. De időközben megérkezett a bizottság elnöke, akinek visszaadom az elnöklés jogát. Nos, kedves kollégák, akkor folytassuk ott, ahol Lápás kolléganő abba hagyta. A Gentből érkezem, ahol a környezetvédelmi miniszterek informális találkozójára került sor, és majd hallani fogunk a programról, de most azzal kezdem, hogy Szívből köszöntöm Dali biztos urat, aki az egészségügyért felelős az Európai Bizottságban, és Dali úr nagy izgalommal várjuk, hogy milyen határozatokat hozott ma a bizottság a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatban, úgyhogy minden további nélkül át is adnám önnek a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót. Elnök úr, igen tisztelt képviselők! Korábban ebben az évben, 2010 márciusában kötelezettséget vállaltam arra, hogy még a nyár előtt konkrét javaslattal állok elő arra vonatkozóan, hogyan biztosíthatjuk a tagállamoknak azt a szabadságot, hogy maguk döntsék el, hogy engedélyezik-e vagy nem a GMO-k termesztését a saját területeken. Nos, örömmel számolok be önöknek a mai napon arról az intézkedés csomagról, amelyet a bizottság ma délelőtt fogadott el, szorosan együttműködve önökkel, az NV bizottsággal, ö, ö, természetesen nagyon fontos elérni azt, hogy ezek a politikák ö, pontosan tükrözzék a polgárok kívánságait és elvárásait. Ez a csomag két dolgot tesz lehetővé. Először is gyors és azonnal alkalmazható megoldás amely lehetővé teszi a tagállamok szabad döntését, jogbiztonság hosszú távon, hogy így módon a tagállamok maguk döntsenek, hogy hogy alkalmazzák, hogyan élnek ezzel a szabad szabadsággal. Ez az új megközelítés, és erről már beszéltem a politikai frakció koordinátoraival, a következő intézkedéseket irányozza elő. A bizottság egy közleményt fog kiadni, amelyben ö, ö, elmagyarázza, bemutatja ezt a sokkal rugalmasabb megközelítést. Azután egy új ajánlást is kidolgoz, ez fogja helyettesíteni a máig érvényben lévő 2003-as ajánlást. Egy együttdöntési javaslat, hogy vizsgáljuk felül a 2001 per 18-as irányelvet, és biztosítsuk a tagállamoknak, hogy a GMO-k termesztését korlátozzák, vagy tiltsák meg a saját területeken, és ez jogbiztonságot eredményezhet. A csomag konkrétan a következőket jelenti. Először is Barózó elnök ö, ö, meg fogja határozni a politikai iránymutatásokat, azután a ö, tagállamok, 13 tagállam 2009. júniusában egy kérvényel álltak elő, hogy kössék össze ezt a tudományos alapú engedélyezési rendszert azzal a lehetőséggel, hogy a tagállamok maguk döntsenek a GMO-k termesztéséről a saját területeken, és ne pedig a tudomány döntse ezt el, hanem a tagállamok. Szóval a tagállamok nagyobb rugalmasságot kértek hogy figyelembe vehessék a helyi, a regionális és a nemzeti feltételeket, amikor ezeket az intézkedéseket kialakítják, és ez tükröződik is az új ajánlásokban. A mi javaslatunk sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít, és ez elismeri, hogy azok az intézkedések, amelyeket a tagállamok fogadnak el, ezek célozhatják azt, hogy legyen egy alacsonyabb küszöb a jelenlegi 0,9%-osnál, ami a nem kívánatos jelenlétet illeti. És hát persze arányosan kell eljárni az adott célhoz képest, és így minden bizonyos területeken, országokban meg kell felelni a sajátos elvárásoknak. Szabadságot kell biztosítani a tagállamoknak, hogy maguk döntsenek a GMO termesztésről, és ez egy jogszabályi változást is eredményez. Ez a legbiztosabb módja annak, hogy a tagállamok mondhatják ki az utolsó szót a GMO termeléssel kapcsolatban ö, olyan ö, szempontok alapján, amelyek ö, a tudományos értékelésen és környezetvédelmi kockázatokon ö, alapulnak, és én azt hiszem, hogy ö, <clears throat> egy cikke az irányelvnek, ő ezt a kötelezettséget ki fogja fejezni. Nagyon transzparens módon kell eljárnunk, találkozni fogunk az előkészítés során minden érintette, beleértve a tagállamok és a parlament képviselőit, és ez az új politika nagyon pozitív reakciókat váltott ki, de mint minden fontos változás, ez is felvet néhány kérdést, és hadd tegyen világosá, hogy a szándékom az, hogy folytassam azt a munkát, hogy javítsuk az Európai Unióban a tudományos alapú engedélyezési rendszert a GMO-kkal kapcsolatban. Ez olyan lépéseket tesz szükségessé, amely a kockázat értékelést teszi szigorúbbá, és megpróbálja a folyamatosan figyelemmel kísérni a követelmények betartását. 2010 utolsó negyedében lesz egy ezzel kapcsolatos anyag. Folytatjuk az értékelést a az idevágó irányelvek működésével kapcsolatosan, mint például a Directive on Cultivation and the Regulation on Food and Feed, és ö, itt is különös tekintettel a 26A és a 26B ö, cikkekre. De nincs szükség arra, és nem is szabad, hogy gyengítsük azokat a követelményeket, amelyekben a parlament és a tanács megállapodtak 2003-ban. Javítani kell azonban a döntéshozatali folyamatot. A parlament, a tanács és a bizottság együtt kell, hogy működjenek, hogy hidat verjenek a jelenleg még ellentétes álláspontok között. A GMO termesztés megközelítése az összhangban áll a valósággal, és a tagállamoknak a szubszidiaritás és az arányosság elvét kell szem előtt tartaniuk, és ez a megoldás, ez nagyon jó arány, nagyon jó egyensúlyt biztosít a szubszidiaritás és a meglévő keretek alkalmazása között, és azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés a helyes irányba. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon röviden próbáltam áttekintést adni arról, hogy mit döntöttünk, és most örömmel várom a kérdéseiket, amelyeket megpróbálok megválaszolni, és hadd nyújtsam át önnek, elnök úr, azt a javaslat csomagot, amelyet a bizottság a mai délelőttön fogadott el. Nagyon szépen köszönöm, John Daly biztos úr, köszönöm szépen a tájékoztatást arról, hogy milyen döntés született a bizottságban a mai napon egy NV delegációval ott voltunk Pármában az ügynökségnél, és nagyon intenzív vita folyt ott is a GMO-król, de hát nem csak ott, hanem sok helyen, hogy a tudományos tanulmányok hogyan készüljenek, és hogyan, milyen módon kell elemzéseket készíteni arra vonatkozóan, mennyiben veszélyezteti ezt az egészséget és a környezetet. Hát persze nagyon sok kérdést vet mindez fel, Úgyhogy most jönnek a kérdések itt a Környezetvédelmi Bizottságban, és nagyon hosszú a hozzászólósok listája. Az Éber úr kapja meg legelőször a szót, övé a nyitány. Köszönöm szépen, elnök úr, és John, John Daly biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy beváltotta ígéretét, és amikor a meghallgatásán bejelentette, hogy el fog jönni hozzánk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, nos, ez így is van. Szeretném aláhúzni, hogy a tagállamok, akik kritikusan viszonyulnak a GMO-khoz, most jogi lehetőséget is kapnak arra, hogy a saját utukon járjanak, és így a bizottság által gyakorolt nyomás megszűnik a GMO termeléssel kapcsolatban, vagy legalábbis csökken. Szeretném kiemelni, hogy ugye most a javaslat szerint lehetőség van arra, hogy egyfajta ilyen koexisztencia ne valósuljon meg. Ha most megnézem a bizottság anyagát és a három konkrét javaslatot, akkor azért van néhány fogalom itt, és ezzel kapcsolatban azért még további tisztázást, információt szeretnék kapni. Először is a jelenlegi eljárásban ugye a bizottság, a biztos úr célzott erre, hogy ezt nem szabad felhígítani. Tehát ugyanolyan szigorú kritériumokat kell a továbbiakban is alkalmazni abban az esetben, hogyha a GMO számú termelés megindult, tehát a jelenlegi engedélyezési eljárás nem lehet felhígítani, felgyorsítani. Itt szeretnék még egy konkrét megerősítést kapni, hogy ez tényleg így van. Ami pedig a monitoring, az, a monitoring és a transzparencia kérdését illeti, tesz-e a bizottság további erőfeszítéseket, hogy az engedélyezett növénytermesztés továbbra is figyelemmel kísérje, esetleg erősíti -e ezt a felügyeletet a jövőben, és ö, hozzáférhetővé lehetővé teszi-e nyilvánosságra hozza ez ezzel kapcsolatos adatokat, hogy a polgárok és az érdekelt szervezetek lehetőséget kapjanak ezek megismerésére. Még egy kérdés, a biztos úr is említette ezt, és a szövegben is benne van, ez az arányos intézkedés, a proportionate measure. Mit ért a bizottság konkrétan ezen? mikor a bizottság erről beszél, hogy arányos legyen az intézkedés a koexisztencia esetén az együttélés, vagy esetleg ez egy rájtett záradék, hogy a tagállamokat arra kényszerítsék, hogy a GMO-kat engedélyezzék a saját államuk területén? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rihát Zéber, Dagmar Rogt, Bérent. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen biztos úr, hogy eljött, köszönöm, hogy mindezt elmondta. Nagyra értékeljük, hogy eljött pont úgy, ahogy meg is ígérte. Néhány gyors megjegyzésem. Teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy ez az új javaslat összhangban van a realitásokkal. Megvan az engedélyezési folyamat, de vannak olyan tagállamok, amelyek nem kívánnak GMO-kat termelni a saját területeken. Nem engedélyezik ezt, és hát ez egy moratórium, mert soha nem volt egy moratórium, hanem az, hogy az egyes tagállamok egyszerűen ezt tették. Na most ez közelebb kerül a valósághoz, és ez bizonyos területeken elfogadott, máshol nem. Azt hiszem, hogy az a rendszer, amit bemutatott, illetve ez a javaslat, ez nagyon jónak tűnik bizonyos területeken, azonban azt hiszem, hogy még világosabban lehetne fogalmazni. Zéber úr is említette ezt. Ugye először is mm, az engedélyezéssel kapcsolatban elmondta, hogy ez az engedélyezési rendszer javítandó, hát csak alá tudom húzni. Az elnökünk hivatkozott a pármai látogatásra az élelmiszerbiztonsági ügynökségnél, és én azt hiszem, hogy az EFSA maga is tudja, hogy az engedélyezési előkészületek a GMO-k vonatkozásában nem elegendőek jelenleg. És ha az EFSA nem igazán tudja, hogy mit is értünk mi az óvatosság elvén, mi azt gondoljuk, hogy ez fontos, és Lapázs asszony is elmondta, hogy az EFSA-nak jobbítani, javítani kell a munkáját. Igyekeznek, de a GMO-val kapcsolatosan még messze vannak attól, hogy jónak nevezzük őket, és messze vannak attól, hogy bízzunk bennük, és biztosítsák az embereket arról, hogy mindent megtesznek. Lehet ez diplomatikusan fogalmazni, értem, önnek biztos úr, diplomatikusabban kell fogalmaznia, de én ezt megengedhetem magamnak, hogy így beszéljek. Nos, tehát egy tökéletes, egészséges, jó engedélyezési rendszere van szükségünk, és itt nem is szub szubszidiaritásról beszélnék, hanem arról, hogy a tagállamok úgy döntsenek, ahogyan a polgárok azt elvárják tőlük. És itt két pillérről kell beszélni először is, ugye? Meg kell változtatni az idevágó jogszabályt. Ezen dolgoznak, rendben van, ez jó. De persze a koexisztenciára szükség van. Zéber úr is hivatkozott erre. Én teljesen meg vagyok győződve arról, hogy nekünk az Európai Unióban kötelező távolságra vonatkozó szabályokat kell elfogadni a koexisztencia esetében. Tökéletes lehet az engedélyezési rendszer, aztán a tagállamok lehetőséget kapnak, hogy engedélyezzék vagy ne a GMO termesztést, ha igen, akkor viszont a biztonságról gondoskodni kell a kötelező koexisztencia szabályai alapján. És erről mi tárgyalunk, hát ki más tenné ezt, és ez kötelező kell, hogy legyen, az olyan országok számára, mint Belgium, Franciaország, Ausztria, Olaszország, szóval határokon, ahol a területet érintheti egy másik tagállam kultivációja. Hogyha ez a rendszer megvan, a, és hát Weber úr is említette, akkor ez a jó út, ezen kell előre lépni, csak hát még ö, itt sok mindent meg kell tenni, és ennek első lépcsője az engedélyezés. Nagyon szépen köszönöm, Karin Lepázs. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Megköszönöm biztos úrnak, hogy ellátogatott ide. Rögtön hozzánk sietett. Teljes mértékben egyetértek Dagmar Roth Bérent asszonya. Nagyon jó javaslatnak tartom azt, hogy a tagállamok némileg szabad kezet kapnak abban, hogy GMO termékeket termesztenek, de ennek mi is a jogalapja? Hogyha a koexisztencia, vagy környezetvédelmi, vagy közegészségügyi okoknál fogva nem létezhet ö, ilyen vagy olyan jogalap, akkor mi lesz a jogalap? Nagyon fontos az, hogy azon tagállamok esetében, akik úgy döntenek, hogy ezt, ezt a lépést megteszik, és GMO-s termékeket termesztenek, akkor jogbiztonságot, jogbiztonságot kell teremteni. Aztán Leinen úr és Dagmar Brodbérend Említették, hogy nemrégiben az EFSA-ban jártunk, kitűnő vitára került sor, nagyon őszintén, nyíltan beszéltünk, beszélgettünk az EFSA dolgozóival, elmondtuk a véleményünket, hogy mit gondolunk. GMO-kkal kapcsolatos szakvéleményükről azt mondtuk el, hogy ez véleményünk szerint nem megfelelően semleges és szelektíven gondolkodnak erről. Biztos úr is említette, hogy milyen nagy a szükség a független véleményekre, tudományos véleményekre. Az EFSA igazgatója hasonló értelemben foglalt állást. Mindenképpen szükség van tudományos szakvéleményekre, meg kell nézni a 2008-as decemberi tanács következtetéseit, ezeket még mindig nem hajtották végre, és ami az összeegyeztethetetlenséget illeti, nagyon fontos az, hogy a szakvélemények függetlenek legyenek, és legyen egy ellenszakvélemény is. Talán félreértettem, biztos úr, de úgy hallottam, hogy említette a kockázati szakvéleményeket környezetvédelmi témában. Engem azonban sokkal jobban érdekelne, érdekelni az egészségügyi kockázat az új irányelv értelmében kevesebb tanulmányt fognak ezzel kapcsolatban elkészíteni, tehát sokkal nehezebb lesz arra azt kimutatni, hogy milyen hatása van erre, ennek az emberi egészségre. A 80 nap, vagy három hónap nem túlságos olyan hosszú idő, túlságosan rövid ahhoz, hogy az egészségügyi kockázatokat felmérjük, vagy a krónikus következményeket. Úgy véljük, hogy a gmo szükség van, de a kutatásoknak nem csak a GMO kifejlesztésével kell foglalkoznia, hanem az egészségügyi, illetve környezetvédelmi hatásokkal is. Még egy dolog biztosul, Amikor korábban itt járt, és említette az engedélyezés kérdését, említette, hogy a lámflorával kapcsolatban többször pozitívan nyilatkozott. Nos, a Lámflorával kapcsolatban a, az EMSZA igazgatója nem mondta azt, hogy nincs semmilyen gond. Március másodikán a lámfora termesztését engedélyezték. Nem tudom, hogy van-e itt bármiféle konfliktus. Az EMSZA igazgatóját idéztem az imént. Tehát mindenképpen világosabbá kell tenni a helyzetet, hogy pontosan miről is van szó, van az engedélye vagy sem. Köszönöm, Hassi. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a, a biztosnak is, hogy eljött hozzánk. Azonban csalódott vagyok. Az egyik oka ennek az, hogy ön, Dalli biztos, néhány hete a koordinátorokkal is beszélt itt a szakbizottságunkban erről a témáról, és abban a vitában azokról az alapokról beszélünk, melyeket a tagállamok alkalmazhatnak, hogy megtiltsák a GMO termesztést az országaikban részben, vagy egészben, tehát a jogalapokról. Volt egy tervezet, mely értelmében a bizottság azt tervezi, hogy nem adja meg a tagállamnak azt a jogot, hogy egészségügyi és környezetvédelmi kritériumokat használjon jogalapként a GMO tiltására. Azt mondta, hogy maximálisan, maximális rugalmasságot ad a tagállamoknak. Most pedig a bizottság javaslatában, amelyet ma hoztak nyilvánosságra, ott szerepel az, hogy kizárják az egészségügyi és környezeti meggondolásokat jogalapként. Amennyiben korlátozni vagy megtiltani akarja egy tagállam a génmanipulált termesztést. Szeretném megkérdezni hogy ha kizárja ezeket az okokat, ezeket a fontos okokat, hogy a tagállamok megtiltsák a GMO termesztést. Ahogy említette, a környezetvédelmi miniszterek már 2008-ban jobb kockázat vizsgálatot követeltek. Említette ezt ma, de a kör környezetvédelmi miniszterek már két éve kérték itt a vizsgálatot, vagy legalább két éve. Ide tartoznak a hosszú távú kockázatok vizsgálata, tehát hogy milyen hatása lehet, milyen hosszú távú hatása lehet a növényvédő szereknek, milyen hatása lehet annak, hogyha növényvédő toleráns növényeket termelnek, vagy rovarölő rezisztens növényeket termesztenek. És szerette volna garantálni, hogy a független kutatók részére is hozzáférhetővé teszik az anyagokat, és nem csak a biotek cégek kapják ezt meg. Miért nem azzal kezdte, hogy alkalmazza ezt a jobb kockázat felmérést, amelyet már régóta kértek a környezetvédelmi miniszterek, és miért olyan intézkedéssel kezdett, amelyről tudjuk, hogy nagyon hosszú kérvényezési listákat eredményez majd a GMO termesztés miatt. Marisa Matias. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Biztos úr, nagyon sok kérdés merült fel, de néhányat a kollégák már kivégeztek. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy egy-két dolgot azonban aláhúzzunk. El kell gondolkodnunk azon, hogy legyenek-e kivételek a termeszthető növények tekintetében, vagy ne legyenek. Nagyon fontos azt is eldönteni, hogy euh, hogyan végezzük ezt. Örülök, hogy eljött ide a döntés napján, amikor a bizottság közleménye megszületett. Most utalnék azokra a kérdésekre, amelyeket már hallottunk. Tehát a polgárok milyen garanciákat kapnak? Véleményem szerint ezek a garanciák nem elégségesek. Ez egy nagyon lényeges dimenzió. Tehát, hogy miért nem elégségesek ezek a kollégáim már elmondták, nem szeretném őket megismételni. Utána itt a jogalapok kérdése, tehát, hogy a tagállamok milyen jogalapot használhatnak a génmanipulált növények termesztés elutasítása érdekében, nem igazán világos. Itt a bizottság közleményében, hogy igazából mit is óhajtanak. De a kollégák már utaltak erre. Van még egy másik dolog is. Mindnyáján tudjuk, hogy eh, a bizottság döntése értelmében új jogalkotási anyagokat kell kidolgozni a génmanipulált növények termesztése témakörében. De miért lett ez most ennyire sürgős? Minnyáján várjuk az új jogalkotási javaslatokat. Tehát nem világos, hogy itt a flóra esetében miért léptek rá a fékre, amikor úgy is tudták, hogy új jogalkotási anyagok jönnek. Ezt eh, szerettem volna megkérdezni Dalli biztostól. Tehát milyen okai voltak ennek? Esetleg meg is nyugtathat minket, hogy az egyik vagy másik megjegyzésünk mégsem helyén való. Köszönöm szépen, ez volt a koordinátorok első kérdésköre. Biztos úr, most öné a szó. Köszönöm. Megpróbálok rövid lenni, és megpróbálom az összes kérdést megválaszolni. Mindenek előtt az eljárás felhigítása. Nem lesz ilyen. Tehát az eljárás rögzítése került, ahogy ezt már közöltem is, és a közvéleménnyel is tudottam is, és néhány bizottsági tag is tudja, hogy mi a szükséges. Tehát az biztos, hogy az tehát a GMO engedélyeztetés úgy zajlik, ahogy megállapítottuk. Most a tanács kérésére és a szakbizottságuk kérésére megpróbáljuk a szociális és a környezeti aspektusokat erősebben figyelembe venni az engedélyezési folyamatban. Volt késlekedés, ez igaz, de most az év végéig számolunk azzal, hogy ezt megteszük, amikor beérkeztek eh, a jelentések. Hogyha beérkeztek a szociális, gazdasági és a környezeti kihatásokról szóló jelentések, akkor a Szankó részéről, akkor eh, mi is reagálunk. Ezen kívül még két független tanulmányon is dolgozunk a GMO témakörben. Tehát eh, holisztikus megközelítést alkalmazunk, kritikusan vizsgáljuk a dolgot, és remélem, hogy még időbe kerül, de szerintem 2012 közepén lesz már kiforrott álláspontunk, és utána megnézzük, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy a koncepcióban is változások lesznek. Lehet, hogy egy szélesebb vitát folytatunk majd le itt a gén manipulált növények témakörében, hiszen racionalitást kell ebbe a vitába belevinnünk. Tehát nem szeretnénk higítani a folyamatot, gyorsítunk inkább, tehát szeretnénk gyorsítani az engedélyeztetési eljárást. Azért vagyunk itt, mert megígértük, hogy itt leszünk. Megígértük márciusban, hogy még a nyár előtt javaslattal állunk elő. Megbízhatóan dolgoztunk, a szolgálataim is megbízhatóan dolgoztak. És most itt a javaslat. Ami a megfigyelés további sorsát illeti, azonnal erősítenünk kell a nyomon követési eszközöket. Meg kell tanulnunk a gyakorlati tapasztalatokból, hogy mi a helyzet. És a tudomány álláspontja értébében figyeljük meg a hatásokat, és így a jövőben esetleg jobban ki tudjuk értékelni a helyzetet. Ez olyas valami, amivel foglalkozunk, és igyekszünk a megfigyelések eredményét minél hamarabb alkalmazni, tehát hogy ne várjunk sokáig jelentésekre. Tehát ahogy valamilyen információ rendelkezésünkre áll, reagálunk. Elnézést, hogy itt most sok dolgot összevonok. Tehát itt az EFSA függetlenség kérdésében is biztos vagyok benne, hogy lesznek, eh, hogy független vélemények lesznek az EFSA részéről, tehát eh, így garantálhatjuk a függetlenséget ebben a tekintetben. Az arányossági szempontról a következőket mondanám, és Hassi asszony kérdésére is válaszolnék. Tehát milyen eh, alapon választhatnak opt-outot a tagállamok, tehát milyen alapon tilthatják be. Bármilyen alapon. Igazából bármilyen alapon. És hogyha értesítik a bizottságot, hogy mit csinálnak, akkor bármilyen érvet használhatnak. Valamilyen motivációjuk azonban legyen. Tehát azt nem lehet mondani, hogy betiltom a GMO-t, mert nem szeretem. Hát valamit azért mondani kell, hogy mondjuk a bioiparomat, a biomezőgazdaságot védem, vagy agályaim vannak a közvélemény reakciói miatt, nem szereti a népem a génmanipulációt. Tehát itt is ilyen szociális-gazdasági szempontok is szerepelhetnek a jogalapok között. Tehát az országok ilyen érvekkel betíthatják, vagy korlátozhatják a termelést. Tehát itt az egészségügy és a környezetvédelmi dolgokat miért nem veszük be? Hiszen az opt-out folyamata akkor kezdődik, amikor van engedélyezés. És az engedélyezési folyamatban az egészségügyi és környezetvédelmi szempontokat az EFSA már megvizsgálja, már van tudományos vélemény, és hogy a tudományos szakvéleményt megkérdőjelezzük, tehát az EFSA szakvéleményt megkérdőjelezzük, az nem olyan egyszerű. De be kell vonnunk védőzáradékokat is. Tehát, hogyha egy ország tudományos alapon szeretné betiltani, korlátozni a termelést, vagy egészségügyi, környezetvédelmi okok miatt, akkor azt már korábban megteheti. Mi most egy nem tudományos lehetőséget is adunk. Tehát így sokkal több rugalmasságot adunk a tagállamoknak, hogy az opt ot válasszák. ami a határokon átnyúló együttélés jelenti. Igen, itt a határokon átnyúló együttélés érintő intézkedések már megvannak a jelenlegi iránymutatókban is. Van információs, tájékoztatási kötelezettség, tehát hogy az országok termelői értesítsék, tájékoztassák egymást. Ezen kívül itt különféle felelősségvállalási kötelezettségek is vannak, amennyiben fertőzés történik a határ egyik oldaláról a másikra. Tehát a határokon átnyúló együttélés ugyanúgy megvalósul, mint most. A helyzet realitása jelenleg vita tárgya. Hét olyan tagállam van, amely az opt-outot választotta, tehát nem engedélyezi a GMO termesztést. Most mi megpróbáltunk több biztonságot bevinni a helyzetbe. Amit, amivel ma foglalkozunk, amit ma teszünk, az az, hogy a tagállamoknak megadjuk azt a lehetőséget, hogy nemet mondjanak a génmanipulált termesztésre. A tagállamoknak megadjuk a lehetőséget, hogy megtiltsák vagy csökkentsék a génmanipulált növények termesztését. Ami a jogalapot illeti, a mi javaslatunk, hogy legyen egy együttdöntési módosítás hogy az országok könnyebben csökkentessék, betilthassák a génmanipulált növények termesztését. Ez is egy tanács a jogi szolgálat részéről. Tanulmányok a környezeti, illetve egészségügyi hatásokról, nem fogják az előrözési folyamatot felhígítani, vagy a GMO termesztésének megtiltását. Tehát ez egy teljesen új történet most. Ez az Amflora krumpliról. Meglátom, megnézem, hogy, hogy mi a helyzet konkrétabban ami az utolsó felszólalást illeti, Matthias asszonyét. Nincsen itt sies, sietség, sürgősség, ezt mindig is elmondtam. Nagyon lassúak az engedélyezési folyamatok. És ez egy folyamat, amely zajlik, és egy folyamat pedig egy bizonyos idő alatt zajlik. Tehát senki sem sürgeti itt az engedélyezést, senki sem gyorsítja az engedélyezést, de értjük azt is, hogy nem reagálhatunk, hogyha mindig arra várunk, hogy valami történjen. Ilyen helyzetben nehéz döntés hozni. Hiszen tudjuk, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy mozgunk, mozgunk, és soha nem döntünk. Dönteni kell, a folyamat megvan, tudjuk, hogy a tagállamoknak lépniük kell, mi megpróbáljuk könnyíteni, javítani a folyamatot. Az év végén megint eljövök ide, és megvitatjuk, hogy javult a folyamat. Remélem, hogy igen. És önökkel fogom megvitatni majd a folyamatot, hiszen biz bizalmat kell a dologba vinni, tehát nem lehet állandóan polgárháborús állapot, hogyha a gémanipulációról beszélünk. El kell mozdulnunk, innovatívnak kell lennünk, viszont biztos, felelős innovációkat kell képviselnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. És hogyha jól látom, akkor nem is olyan sok minden változik a tagállamoknál, ugye ott a biztonsági szelep, kizárhatják a GMO-t, tagállami szinten volt lehetőség nemet mondani, és most csak az indokok palettája bővülhet, hogy miért nem. Ugyanis a nem, az létezett már korábban is tagállami szinten, vagy legalábbis ez értelmezhető így. Hadd szóljak ehhez röviden hozzá. Azt is látni kell, hogy a védzáradék az egy olyan lépés, amelyet a tagállamok tettek meg, és ezt a bizottságnak el kellett fogadnia. Ha nem tette volna meg, vagy nem teszi meg, akkor vagy a tagállamnak kell vissza vonni ezt, vagy pedig bíróság elé megy. Na most ebben a rendszerben ez nem fordulhat elő, hogy a tagállam döntése az nem lesz elfogadható a bizottságban. Jó, hát ez világosabbá teszi a dolgot, úgyhogy ez mégiscsak egy különbség a korábbi helyzethez képest. Következő hozzászólás. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy ilyen gyorsan eleget tett meghívásunknak, illetve bemutatja a bizottság javaslatát. Az az érzésem alakult ki, hogy a bizottság ezzel kezeit mossa, és a tagállamok térfelére rúgja a labdát. Nos, van néhány olyan kérdés, amit nem igazán értettem. Egy tagállam egyoldalúan engedélyezhet-e GMO termesztést, avagy ö, lehetősége van erre, hogy ezt megtiltsa. Ez egyik kérdésem. Második kérdésem a belső piachoz kapcsolódik. Ezt egy tagállam visszautasíthatja -e azt, hogy GMO-val, tehát génmódosított termékeket termeszt, avagy csak a forgalomba hozatal tilthatják meg. Egy másik tagállammal, ahol mindez engedélyezett, folytathat-e kereskedelmi kapcsolatot. Van még egy dolog, ami azt hiszem, hogy nagyon érdekli a közvéleményt, és érzelmi szempontból is ugye vitás. Úgy vélem, hogy tudományos alapokat, illetve közegészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni az aggaszt ezzel kapcsolatban, hogy úgy, úgy, úgy vélem, hogy a számlát végül a gazdák fizetik meg. Jelenleg a világban 124 millió hektáron gazdálkodnak GMO módszerrel. Azok, akiknek például nap mint nap inzulin injekciót kell beadni, azokat is GMO-val elkészített termékeket fognak használni vagy ott van a szója, ott van a ott vannak a GMO-val, illetve a génmódosított, génmanipulált gyapott termékek, ezeknek a, a hatásait sem tudjuk, nem ismerjük pontosan a hátteret. Ott, vannak a, ott van az a rengeteg szója és kukorica szállítmány, amely Európába, harmadik országokból érkezik, és amelyek génmódosított termékek. Én ezt egész egyszerűen nem értem. Egy hatalmas buborékban vagyunk, amit azonban több oldal is kiukasztottak már a saját gazdasági ágazataink ellen lépünk fel, nem értem ezt. Én 20 évig dolgozt, foglalkoztam biotechnológiával, agrár kérdésekkel, agrártudományjal. Nos, az EFSA és egyéb ö, tanulmányokkal kapcsolatban semmilyen problémám nincsen. Gyakorlatilag bármilyen kukoricát is vásárolunk a napi salátánk elkészítéséhez, gyakorlatilag biztos, hogy ez génmódosított termék. A lényeg csak az, hogy ne a gazdákkal fizetessék meg a számlát. Köszönöm. François Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Grostet asszony. Köszönöm szépen. Megköszönöm biztos úrnak, hogy ellátogatott ide. Ayuso asszony épp most mondta el, amit én is el szerettem volna mondani. Úgy látom, hogy jelenleg egy kicsit nagyobb mozgásteret biztosítunk a tagállamoknak. A szubszidiaritás elvét alkalmazzuk, de ezzel kapcsolatban vannak azért kétségeim is. A génmódosított termékekről szóló vitát egy sokkal tágabb kontextusban kell vizsgálnunk, európai kontextusban. Egész egyszerűen a teljes európai mezőgazdaságot kell vizsgálnunk. Hogyha egy kitágítjuk a kört, akkor mindenképpen arról is kell beszélnünk, hogy a génmódosított termékeknek milyen hatása van a kapra. A kap az európai politikák gerince. Szép dolog az, hogyha az embereknek választási lehetőségük van. A tagállamoknak is meg lehet tenni az, hogy választhassanak, de talán a bizottság itt arra játszik, hogy egyáltalán semmilyen döntést ne kelljen hoznia, hiszen a tagállamok dönthetnek, ők választanak. Ez azonban azzal a kockázattal járhat, hogy megboblik az egyensúlyi helyzet. Nem tudjuk, hogy a kapra milyen hatással lesz a különböző tagállami döntéseknek, akár verseny torzító hatása is lehet. Dali úr, ön hogyan vélekedik erről a kockázatról? ő szerint is olyan komoly lehet a baj, mint ahogy azt én vélem? Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Köszönöm szépen, Anne Delvo. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm az elmondottakat. Megnyugtatott, amikor azt mondta, hogy az engedélyezési eljárás nem fogják felgyorsítani. Ez megnyugtató de a renacionalizálás, ez az alakárt politika, amelynek alapján lehet GMO-kat termeszteni a tagállam döntése alapján, de hát megfelel ez a belső piac elveinek, összeegyeztethető ez a közös agrárpolitikával, és itt egy nagy kérdőjel, különös tekintettel a versenytorzításra, amiről szintén szó esett. A belga mezőgazdasági miniszterrel a gyakorlati alkalmazásról esett szó. Ha hogyan ha átviszik az egyik országból a másikbe a GMO-t, oda, ahol az nem engedélyezett, ennek gyakorlati hatásai lehetnek. Úgyhogy engem aggaszt. Milyen hatása lesz mind ennek a gazdákra? Milyen garanciákat tudunk adni? Hogyan lehet megakadályozni a kontaminációt, hogy egy másik termőterületen fertőződnek a termények? Szó esett a környezetvédelmi hatástanulmányról és az EFSA szakértő jelentésről. Szóval azt kérdezem, hogy hogyan lehet megőrizni a biológiai diverzitást. Még nincs értékelési indikátora az EFSA-nak, és a haszonra a vonatkozóan sincs még semmiféle indikátor. Tehát ez egy fontos feltétel a e, GMO-k termesztésénél kell kockázatelemzés, megfelelő menedzsmentre van szükség. E, rész, én úgy gondolom, ez is része az elővigyázatosságnak. És még egy kérdés, hogy a 2008-as környezet miniszteri tanácsi döntést miért nem vitték tovább. Tehát ugye meg kell erősíteni a kockázat elemzést, fontos a vetőmag megfelelő megjelölése, és ki kell választani a megfelelő régiókat. Ez sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha ezt a meglévő jogi keretet megvalósították volna. Köszönöm. Michel Demopoulos következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igen, tisztelt biztos úr, igen. Az aggodalmak, amelyekről hallottunk, ezeket mi is osztjuk. Olyan eljárásra van szükség, ugye, ahol az európai polgárok és akaratát, ugye, nem ignorálják, de hát itt kinyílik a Pandora szerencéje, amikor óhatatlanul ö, olyan termények ö, kerülnek piacra, amelyeket hát az ember nem tervezett be, és hát ezt kockázat elemzés nélkül nehéz ö, megcsinálni, amikor új GMO-k engedélyezéséről van szó. És itt a tagállamok betilthatják ugyan a termesztést, de ebben sem a bio gazda, sem a többiek nem kapnak semmiféle védelmet. Elmondta valószínű, hogy ezeknek a javaslatoknak negatív hatása lesz, ö, ott, ahol nincs GMO, és a tagállamok megkapják most a jogot a tiltásra, hivatkozva az egészségügyi és környezetvédelmi okokra. Én azt gondolom, hogy mielőtt elmegy tőlünk válaszoljon a jogalappal kapcsolatos kérdésre. Mire támaszkodik ez az egész? Hogyan lehet garantálni, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen megtiltani a GMO növények termesztését plusz? Ön az illetékes biztos támogatja, ön jogilag azt, amire szükség van ahhoz, hogy az USA-t USA-ban is megtiltsák ennek a piacra hozatalát a többi VTO taggal együtt. Köszönöm. Kriton Azilis. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvöz, köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm a biztos úr. 2005-ben óta látjuk, hogy nincs olyan ország, ahol 50%-ot túllépne az engedélyezés, nem tudom, hogy miért aggódnak a bizottság megpróbálta ezt a tilalmat megszüntetni négy alkalommal is, 2009 márciusában is, az egészségügyi miniszterek döntést hoztak egyhangúan, hogy milyen fontos lenne egy megfelelő rendszer, de önök az ellenkezőjét csinálják, megengedik a tiltást és a szubjektív megközelítést. Azt a benyomást kelti a bizottság, hogy függetlenül lehet dönteni a tudományos eredményektől, a különböző tanulmányoktól, és itt ön is elmondta, hogy vannak ezzel kapcsolatban problémák. Lapáz kollega is elmondta, hogy az országok szabadon dönthetnek a GMO tiltásáról, nem feltétlenül tudományos alapon, ez bizonytalanságot eredményez. Úgyhogy szeretném, ha válaszolna ezekre a kérdésekre. Nem akarja a bizottság a tanulmányokat? Ez a cél? Mert mindenkiben ez a kérdés merül fel a polgárok agyában is, hogy ez nagyon aggasztó, ami történhet a GMO-k miatt, és a GMO-kkal kapcsolatban. Köszönöm, Renáta Zommer. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr, jó, hogy eljött hozzánk, én mindig bosszankodom, de hát ez nem csak önre vonatkozik, és az ön főigazgatóságára. Mindig bosszankodom, hogy a sajtóban mindig megjelenik valami, mielőtt a parlament megkapja a megfelelő információt. Jó lenne, ha a parlament első lenne ebben a sorban. A GMO szabályozással kapcsolatban csak gratulálni tudok. Ez egy következetes dolog, hogy a bizottság végre lépett, és ez egy blamázs a tagállamok számára, akik az elmúlt években nem tudtak dönteni a GMO engedélyezésekkel kapcsolatban, ott sem, ahol az EFSA eh, egyértelműen kimondta, hogy biztonságos. Most tagállamok nem tudtak dönteni, hogy elfogadják az engedélyt, és a bizottság a múltban mindig arra kényszerült, hogy ezt eh, elfogadja, Na most ezt a helyzetet meg kell változtatni, de az EFSA ö, hírnevét is javítani kell, imázsát, és amikor azt mondják, hogy az EFSA munkatársak ö, CV-jét jobban meg fogják nézni, hogy kiderüljön ne, hogy bármiféle függőség van a háttérben, ez jó ötlet. Az EFSA hírneve fontos. Ugye ez a tagállamok kívánságára jött létre, a parlament kívánságára, hogy legyen egy független hatóság, de hát ezt a, éppen a tagállamok kérdőjelezik meg az elmúlt években már, mint az EFSA függetlenségét, hogy a saját, saját döntésképtelenségükről eltereljék a figyelmet. Tehát gratulálunk, ez egy következetes döntés, ugyanis a jelenlegi helyzet nagyon komoly ö, népgazdasági károkat okozhat. Folyamatosan keveredik a nem engedélyezett GMO az engedélyezettel, és nagyon nagy mennyiségű vetőmag, vagy mm, sok esetben a földeken a termést meg kell semmisíteni, noha a termék biztonságos, csak éppen a ö, tagállam nem kérte az engedélyezést. Most lesz de facto tilalom néhány tagállamban, mint a 90-es évek végén, ugye akkor fogadtuk el a nagy géntechnikával kapcsolatos jogszabálycsomagot, és emlékszem, hogy volt egy egyeztető eljárás, és én ezt az akkor elfogadott irányelvet jónak tartom, de most módosítani kell, ha a tagállamok másképp is érvelhetnek majd hogy miért tiltják be a GMO termesztést a saját felség területeken. Azt kérdezem, hogyan biztosítják, hogy ez a az irányelv csak ebben a pontban módosul. Ha az egész csomagot újra kibontjuk, akkor soha nem lesz ebből jogszabály. Úgyhogy ezt is halljottuk már a vita során. Sokan vannak ugye, akik egyáltalán nem akarnak géntechnológiát mindenféle ideológiai alapon, és a pánikkeltés az már sikeres volt az Európai Unióban, de hát ennek oka az, hogy a tagállamok egyszerűen képtelenek voltak felvilágosítani a fogyasztókat, hogy miről is van szó. Kérdés a bizottsághoz, hogy van valamilyen terv, valami felvilágosítási kampányra vonatkozó terv a GMO-kkal kapcsolatban? A polgárok nem tudják, miről van szó. Szinte butának tartják őket. Azt mondják, hogy ha nem tudnak semmit, az a legjobb. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne. Együttműködve a tagállamokkal. hát ilyen felvilágosító kampányokat kellene folytatni, mert a gén technológia nem lesz kiiktatható a jövőben. Ugye a demográfiai robbanás, az éghajlatváltozás, hát a jövőben rá fogunk még jönni, hogy milyen nagy szükség van a GMO-kra szerte a világon és nálunk is. Még egy kérdés. Hogyan próbálják biztosítani, hogy ezzel a toleráns szabályozással, amit az irányelbe be akarunk építeni, hogy a tagállamok bármilyen oknál fogva tilthatják a GMO termelést, hogy akarják biztosítani, hogy ne legyen egy teljes tilalom vagy egy totális megakadályozása a GMO-knak az EU-ban. Aztán nézzük meg az importot is. Nem csak a termesztést. Ha egy tagállam azt mondja, hogy importálni sem akarunk ilyesmit, akkor mi lesz a mezőgazdasággal? A 80%-a a fehérje takarmánynak import. Észak- és Dél-Amerikából származik ez, és az többnyire GMO termék. Tehát hogyan akarjuk ezt kezelni? Lesz-e hatás tanulmány, hogy milyen költségek várnak a gazdákra, ha az import is tilos? És hogyan ítélik meg az élelmiszer árak emelkedését, mert ez is bekövetkezhet. Lehet, hogy ez túl messze megy ez a következtetés, de ennek hihetetlen áremelkedés lenne a következménye az állati termékek esetében. Köszönöm. Még két hozzászólás van, és aztán mindenki megkapta a szót. Péter és meg Guinness képviselők. Köszönöm szépen. Nos, nagyon érdekes volt ez az ideológiai vita. Az a legérdekesebb, az, azt gondolom ebben a vitában, hogy pontosan megértsük, hogy kinek milyen motivációja van a GMO vitában. Én a tudományos érveket tudom támogatni, illetve azt, hogy átlátható és kiegyensúlyozott legyen a szabályrendszer. A tagállamok akár nemet is mondhatnak, én úgy vélem. Nézzük meg például a passzív dohányzás kérdését. Itt hasonló kérdésről van szó, hogyha egy mellettünk ülő nemet mond a dohányzásra, én mégis dohányzom, annak mi lesz a hatása? Kérem, holisztikusan közelítsük meg ezt a kérdést, és erre utalt már biztos úr is. ugyanakkor a jelenleg jellemzés még mindig csak egyes részterületeket fed le. Melyek azok a területek, amelyeket leginkább elemezni szoktunk? Én mindig is az arányosság elvét támogattam. Aki több génmódosított terméket szeretne, illetve azok, akik a génmódosított termékek ellen foglalnak állást, mindezeknek meg kell találniuk a rájuk vonatkozó szabályokat, illetve lehetőségeket a szabályokban. Vajon a tudomány mennyire ö, tudja körül, körül ö, fogni, illetve körül határolni a természetben lehetséges ö, összes interakciót. Ott van például a méhek tevékenysége. Ezt mennyire tudja bekalkulálni a tudomány. Az EFSA-val kapcsolatban felmerült néhány kérdés. Úgy látom, hogy a kockázat elemzés területén egy sokkal igényesebb tudományos vizsgálatra van szükség. Amikor vita, vitát indítunk, akkor sokszor különböző szempontokat kihagyunk, csak bizonyos tényekre figyelünk. Ahogy Zomer asszony is elmondotta, én is olyan Európai Uniót szeretnék, amely a globális szempontokra figyel oda, például a génmódosított termékek adásvételével kapcsolatban. Ez rendkívül fontos szempont. Tehát Európában azt gondolom, hogy még elkötelezettebbnek kell lennünk, hogy megoldjuk ezt a problémát. Köszönöm, akkor most lezárom a felszólalók listáját, mert kiszalad alólunk az idő. De még McGuinness asszony következik. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek öntől, illetve biztos úrtól is, nem voltam itt a expozi elején, de elolvastam Dali úr nyilatkozatát, és örülök annak, hogy ellátogat ide. Azért késtem, mert fiatal gazdákkal egyeztettem, és fel is merült a gémmódosított termékek kérdése. Remélem, hogy a tagállamokon belül a vita sokkal jobb minőségű lesz az új technológiákkal, és e, többek között a gémmódosított termékekkel kapcsolatban is. A tudósok, kutatók, gazdák párbeszédet kell, hogy kezdjenek egymással. Mi történik akkor, hogyha egy tagállam betiltja a génmódosított termékeket. Írország, hazám, az ír kormány ezzel kapcsolatban általában a tanácsban tartózkodik, ez nem tükrözi az én nézeteimet, ugyanakkor nagyon nagy volumenben importálunk génmódosított fehérjét, szóját, stb. stb. Nos, én nem szeretném, hogy a jövőben az új technológiákat teljes mértékben betiltsuk, hiszen ezen technológiáknak lehet haszna, és lehet, hogy alternatívákat nyújtanak, például a klímaváltozás negatív következményeit küszöbölik ki. Azt szeretném, hogyha mindenki nyílt, őszinte vitát kezdeményezne ezzel kapcsolatban. Kerüljük el a harcos vitát. Nem lesz egyszerű ez, a, ez az eszmecsere. Mindkét oldal, azok is, akik a technoló- új technológiák mellett, és azok is, akik a technológiák ellen foglalnak állást, ezeknek is nyitottan kell hozzáállni a kérdéshez. Nem ideológiára van szükség, nem ideológiai megfontolásokra, hanem a realitásra kell odafigyelni. Nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy használunk egy olyan technológiát, amivel a világ többi része már rendelkezik. Én azt mondtam a fiatal gazdáknak, hogy próbálják próbáljanak nyitottan közelíteni ehhez a kérdéshez. Nézzék meg, hogy a társadalomnak mi a véleménye, a lakosságnak mi a véleménye, hogyha általánosságban az a közvélemény, hogy nem kívánjuk a génmódosított termékeket, akkor gondolkozzunk el azon, hogy mi ennek a következménye mi, hatá- mi munkákra. De az is elképzelhető, hogy ezt, a, hogy ezt szélesebben támogatják. Nagyon sok problémát meg tud oldani, nem, nem feltétlenül oldja meg az égség problémáját, de lehet, hogy a klímaváltozás problémáit részben sikerül megoldani. Mindenkit arra kérek, hogy nyitottan fogalmazzon ezzel kapcsolatban. Köszönöm Péter Líze az utolsó. Köszönöm, köszönöm biztos úr. Egy kicsit visszafogtam magam, de itt a kollégák hozzászólásai, ezért mégiscsak bátorságot adtak, hogy hozzászóljak még egyszer. Amikor a parlament az irányelvet elfogadta, jelen voltam. Igazából nem szeretem a zöld géntechnikát. Az ígéretek szerintem egy kicsit eltúlzottak. Szeretem a szigorú szabályokat, de szerintem meg is vannak ezek a szigorú szabályok. Sehol máshol nem ennyire szigorú az engedélyezési eljárás, mint az Európai Unióban. Másodszorban, és ez egy politikai utalás, akkor igenis tárgyaltunk erről, se előtte, se utána nem volt több zöld miniszter az asztalnál, mint akkor Franciaország, Németország, Olaszország részéről a zöld miniszterek tárgyaltak velünk erről a dologról. A politikai tapasztalatunk azt mutatja, hogy eh, csak is a legbiztosabb megoldással élhetünk együtt. Viszonylag jó rendszert alakítottunk ki, és a múlt héten megtárgyalt témával együtt, a klónozott állatokkal együtt, azt mondanám, hogy és a frakciónkban ezt ma említették is, tehát az eddigi habozó tagállamoknak is engedélyezniük kell ezeket a termékeket ha a bizottság politikailag, jogilag kijelenti, hogy ez nem kötelező, akkor ez gesztus az irányunkba. Mindnyájunkat kérem, hogy ezt ismerjük el. Hiszen általában a bizottság a szerződések őre, és a bizottság vonul bíróság elé, hogyha nincsenek megalapozott tudományos érvek. A bizottság eddig ezt a gyakorlati okokból nem tette meg, és legalizálná ezt az álláspontját. Biztos úr, hogyha itt a bizottságban túl nagy az ellenállás, visszatérhetünk a javaslatra, nincs vele probléma. De akkor a habozó tagállamok, akik politikai okokban nem akarják ezt, más elbánásban részesüljenek. A politikai, a tudományos nem akarás az más. Különféle tudományos felfogások létezhetnek, de hogyha többször megvizsgálják a dolgot, akkor előbb-utóbb az erre létrehozott intézet szava érvényesüljön. Úgy gondolom, hogy észszerű a javaslat, gyakorlatias, tiszteletben tartja a politikai helyzetet. A GMO kritikusoknak meg el kell gondolkozniuk a következményeken. Szerintem lesznek eljárások, lehet, hogy egy cég is bíróság elé vonul, és a kritikus felhangok nyilván kevesebbet érnek el majd, mint ez a javaslat. Igen, biztos úr. Rengeteg kérdést kapott, megjegyzést. A javaslat tényleg meglepő, és remélem, hogy nincs ilyen trend az Európai Unióban, hogy renacionalizáljunk, hogy újra tagállamosítsunk, tehát hogy visszafordítsuk a történelem kerekét. Hiszen európai megoldásokat kell szorgalmaznunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy ez a dolog mit jelent a belső piacnak, az agrárpiacnak, a határrégiók kérdését megválaszolta, hogy milyen előírásokat foganatosítanak. Számos felszólaló kritizálta az EFSA-t. Én a pármai látogatás után azért különbséget tennék. Óvatosnak kell lennünk, hogy miért kritizáljuk az EFSA-t, hiszen eléggé világosan kiderült, hogy itt a 21 tudósokból álló testület vizsgálja a dolgokat, függetlenek, tehát ez nem helyes érv, hogyha azt mondjuk, hogy nem függetlenek. Egy másik kérdés az, hogy az EFSA eleget vizsgál-e. Főleg az egészségre gyakorolt hosszú távú hatásokra gondolok itt. Péter is azt mondta, hogy a környezetre gyakorolt hatást, az interakciókat még vizsgálni kell. Ebben a tekintetben is hallottunk néhány kritikus megjegyzést. Ezekre választ is várunk. Azonban nem mondjuk azt, hogy az EFSA nem független, ez nem igaz. Az lehet, hogy nem tetszik az, hogy mi a vizsgálat eredménye, de ez nem a függetlenség függvénye. Ezt azért szerettem volna még megjegyezni, és Zomer asszony is kijelentette egyrészt, hogy eh, itt a biztos eh, növelje az EFSA reputációját, és eh, utána támadja a tagállamokat, hogyha nem stimmelnek az eredmények. Itt azért egy kicsit differenciáltabb megközelítést javasolnék az EFSA kritikájával kapcsolatban is. Parancsoljon, válaszoljon. Nagyon szépen köszönöm, hogy megkaptam a szót. Mindenek előtt köszönetemet szeretném kifejezni a számos megjegyzésért. Az összes megjegyzést meghallgattam, meg is fogom ezeket gondolni. Remélem, hogy képes vagyok a válaszadásra is. Az, hogy a bizottság mossa kezeit, hogy az ilyen döntések felelősségét nem vállalja, a tagállamok felelősségéről van szó. A tagállamok és a tanács soha nem hagytak jóvá GMO határozatot, és soha nem utasítottak el GMO döntést. Tehát mindig a bizottságra hagyták a dolgot, nem döntöttek, és a bizottságtól várták a döntést. Tehát ez nem arról szól, hogy a bizottság mossa kezeit. Szerintem itt sokkal inkább arról van szó, hogy az legyen felelős, ahol a felelősség fekszik. Természetesen érzékenyek vagyunk néhány tagállam realitásai irányában. És ez nem lehet eh, egy ilyen eh, sillabusz, hogy mondjuk van olyan eh, ország, amely összesen 120 négyzetkilométer. Tehát ez az ország mit tud tenni a génmanipulált növényekkel? De van más ország, amely a bio, az extenzív bio termelést szorgalmazza. Tehát szerintem itt ne az ipar álláspontját fogadjuk el, hiszen az ipar az azt szorgalmazza, hogy a bio mező közepén legyen génmanipulált termelés. Tehát ez a realitás, amelyel szembesülünk. Amit mi mondunk, az az, hogy legyünk érzékenyek a helyzet irányába. Hiszen nem arról van szó, hogy ismét tagállamosítjuk a helyzetet, a piacot. A tagállamoknak szeretnénk megadni a kompetenciát, hogy a saját területükről döntsenek. Tehát mondjuk, ha valaki szeretne egy bevásárlóközpontot építeni, megvan az alaprajza hozzá, akkor minden egyes tagállam eldöntheti, hogy most a saját területén engedélyezi ezt, vagy nem engedélyezi ezt. Ez a realitás. Tehát itt még egyéb instanciák is vannak. Itt nem a GMO dologról tárgyalunk, hanem hogy a tagállamok megkapják-e azt a jogot, hogy betiltsák, vagy engedélyezzék a génmanipulált termelést. Ezt szeretném itt is hangsúlyozni a vitán során. Tehát Ayuso asszonynak adandó válaszom a következő. A bizottság a GMO-val kapcsolatos engedélyezési döntéseket magának tartja. Nem lesz opt a kereskedelemben. Tehát a GMO kereskedelem a szabad piacon nyitott marad. Aki GMO-t akar árulni, áruljon. Európa bármely országában. Egyetértek, és Grosztet asszonynal is, hogy Európát nem lehet burokban fejleszteni hogy megvédjük az innovációktól. Elmondtam már ennek a bizottságnak is, hogy eh, nem vállalom annak az ódiumát, hogy Európát visszadobom a fejlődésbe, hiszen ez eh, az európai polgárok érdeke ellen lenne. Tehát szorgalmaznunk kell az innovációt, azonban eh, nagyon tudnunk kell, hogy milyen kockázatai vannak annak, amit teszünk, erősítenünk kell -e ezeknek a kockázatoknak eh, a figyelembevételét. Felelős innovációkban gondolkodom. Olyan innovációkban, amelyek a lakosságnak szóló előnyökről is szólnak. Tehát ne az innováció legyen az innovációért, vagy hogy egy vállalat több profit kapjon. Nem ilyen innovációt akarok. Én olyan innovációt akarok, amely hasznos az emberiség számára, az emberi nem számára, az emberi faj számára. És amiről ma beszélünk, és meg Guinness asszony is mondta, hogy megvan a potenciál, de tudnunk kell, hogy mik a kockázatok. Én, én semleges vagyok, én ideológiailag nem vagyok elfogult egyik irányban sem. De felelősségem van abban a tekintetben, hogy milyenek lesznek a hosszú távú kihatások, döntésén kihatásai. Volt itt egy kérdés a jog bizonytalanságról. Amit most teszünk, és ezért ragaszkodom ahhoz, hogy legyen együttes döntési folyamat, a megfelelő jogalapot is meg kell adni a döntéseinkhez és a tagállamok döntéseihez. Tehát legyen az opt-outnak jogalapja a tagállam címén. Támogatni fogom a tagállamokat a WTO-val, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokban, amennyiben megkérdőjelezik ezeket a dolgokat. Hiszen meg vagyok győződve róla, hogy amit teszünk, az helyes, és a saját szolgálatom, a jogi szolgálat is azt hiszi, hogy ez a megfelelő. Azt is hallottam, hogy miért nem lehet környezeti és egészségi okokra hivatkozva opt-outot választani? Azért, mert az EFSA ezeket a kockázatokat már megvizsgálta, amikor engedélyt adott. Ez a folyamat az engedély megadása után van. Tehát, hogyha van egy pozitív döntés az EFSA részéről, akkor ennek nem lehet ellent mondani. Ezért nem választhatják a tagalomhoz optautot. Hogyha egészségügyi és környezeti okok miatt akarnának kihátrálni, akkor még mindig megvan a biztonsági záradék. És visszatérhetnek ehhez. És akkor ismét elmegyünk az EFSA-hoz, hogy az EFSA nézze meg, hogy nincs-e tényleg környezeti vagy egészségügyi kockázat. És hogyha az EFSA megint megvizsgálja a dolgot, és azt mondja, hogy nincsen környezeti vagy egészségügyi kockázat, akkor a tagállamok vissza kell vonnia ezt az áradékát. Vagy bíróság elé kerül, mert jelenleg ez a helyzet. Úgyhogy ebből nem következik semmilyen joga a tagállamoknak, hogy megtámadja azt a döntést ami környezetvédelmi okoknál fogva született. Tehát most az eljárás egyszerűbb lesz, azt mondják, hogy nem, és ezt fogjuk csinálni. Természetesen én sem szívesen teszem azt, hogy abból ö, olvasok fel, amit ö, holnap fogunk megvitatni, úgyhogy ez másképp szokott működni, de hát előfordulhat ilyesmi is, és ezzel én sem értek egyet. De Zomer asszony egy nagyon érdekes kérdést vetett fel, és erre én is fel szeretném hívni a figyelmet. Tehát nem történt meg a fogyasztók felvilágosítása a GMO-król. Azt hiszem, hogy nem csak a GMO-ról, az innovációról, úgy összességében mert mindennek van kockázata különböző szinteken, nem csak a GMO-knak, hanem az egész innovációs folyamatnak. És ez igaz. Azt hiszem, hogy nagyon sok szereplő egyszerűen kimaradt ebből a felvilágosításból. Ez mindenki hibája egyébként, nem csak a tagállamoké, a bizottságé is, meg a parlamenti képviselőké is, az iparé, szóval a médiáé, ez mindenki sáros ebben. És ez egy vákumhelyzetet teremtett, eh, amelyet kitöltött az egyetlen hang, amire eh, figyeltek a folyamatban. Azt hiszem, és úgy gondolom, hogy ezt ki kell, ezt korrigálni kell, tényekkel. Nem propagandával a GMO-k mellett, ez nem érdekel engem, ez nem jó. De eh, tények kellenek. Ott kell, hogy legyenek a tudósok, akik ezt elmondják, ott kell, hogy legyenek az NGO-k, és hát minden tényt ki kell tenni az asztalra együtt, hogy az intelligens emberi lények önmaguk dönthessenek. Tehát egy racionális vitára van szükség, meg Kénisz asszony is erre hívta fel a figyelmet és támogatom az ő felhívását, és hát remélem, hogy egyre több nyitott elmével találkozom majd a vita során. Köszönöm szépen. Igen, Dali biztos úr, még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és bemutatta nekünk a döntést azon a napon, amikor megszületett. Úgyhogy, tehát a média társadalomban élünk itt, nem marad semmi titokban, még az év végén találkozunk önnel, ugye? El fog jönni hozzánk, amikor az új eljárásokról esik szó, és az irányelv felülvizsgálatáról, akkor még találkozni fogunk, hogy elkerüljük majd ezt a felhígítását az eljárásnak. Köszönöm szépen, az ülést bezárom, holnap kilenckor szavazás lesz, úgyhogy kérem, jöjjön mindenki pontosan. Köszönöm. Thank you very much.